Okay. Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Hölgyeim és uraim, csapjunk a lovak közé. Nagyon sok van a tányérunkon ma délelő, délutánra, hatkor pedig kezdődik a koordinátorok ülése, ezért addig be kell fejeznünk a munkát. Először is fogadjuk el a napi rendtervezetet, hogyha senkinek nincs ellenvetése, változtatások lesznek. Kaspari epp és képviselő kérésére a 17-es napi rendi pont, új európai kereskedelmi politika, és a 25-ös napirendi pont uniós mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem Godlieb Kusthold Róvol asszony kérésére, tehát ezt a, illetve Kaspari úr kérésére ezt a két napirendi pontot elhalasztjuk. William Dartmouth kollega eh, kérvésére 15-ös napi rendi pontot, ami az EIB-nek nyújtott, EBB-nek nyújtott Európai Uniós garancia kérdése. A következő ülésre, november 9-i ülésünkre halasztjuk. Végezetül Dessárnez asszony nem tud itt lenni eh, ma. A 23-as lesz az utolsó napi rendi pontunk. Kedd reggel. A 22-es pedig az első délután. Ezekkel a változtatásokkal, hogyha elfogadható, akkor elfogadottnak tekintem a napirend rendtervező elvetése, és úgy látom, hogy nincsen. Megengedik szólnék egy pár szót arról, hogy miért halasztjuk ezeket a napirendi pontikat nem csak a mostani ülésről halasztjuk el, hanem a további üléseinkre, ahol már amúgy is túlsűrű a napirend. Kivételes kell, hogy legyen egy ilyen halasztás. Szerintem, hogyha egy napirend tervezetről megállapodunk, akkor az előadóknak mindent meg kell tenniük, hogy itt lehessenek, amikor az ő véleményüket vagy jelentésüket tárgyaljuk. Engedjék meg, hogy mindannyiukat megkérem, főként az előadóinkat, koordinátorainkat, hogy a jövőben próbálják elkerülni a hasonló helyzetek kialakulását, hogy ne kelljen semmit sem elhalasztanunk. Kettes napi rendi pont a, a magyar napirend tervezőben a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó, de nyilván az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadásáról lehet szó, hiszen szeptemberi dátumot látunk a papíron, elfogadottnak tekintjük, ha nincs senkinek ellenvetése. Az elnök közleményei a hármas napirendi pont, beszámolnék arról, hogy holnap, ma és holnapi ülésünket természetesen az árt ajtók mögötti részkivételével az interneten, illetve eh, a világhálón közvetítjük webstreamingen. Az ülés az ASP 5G2-ben kerül megrendezésre holnap. Sajnos módon át kellett szervezni a parlament beosztását. A PHS épületben ugyanis csőtörés volt. David O'Sullivan-től kaptunk levelet, a Digitrade volt igazgatójáról van szó, aki beszámol nekem néhány személyes megjegyzést követően arról, hogy, hogy Eston Báró nő kinevezte őt a külszolgálat igazgatójának, így tehát a kereskedelmi főigazgatóságot főigazgatóságtól távozik, és hogy szabadon idézem, köszönöm minden a képviselőnek, hogy a kereskedelmi szakpolitikát az új parlamenti ciklus kezdetétől fogva ilyen professzionális módon kezelik. David O'Sullivan mindannyiunknak roppantul fog hiányozni, mert roppant kompetens és szimpatikus úriember volt, akivel együttműködni mindig öröm volt nekünk ebben a szakbizottságban. A, azt hiszem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mindenképpen meg kell köszönnünk David O'Sullivan e, eddigi együttműködő készségét és azt, hogy ennyire segített a munkánkat. Együtt sok sikert értünk el, jó munkát végeztünk a nemzetközi kereskedelmi politika alakításának terén. Négyes pontra ugorjunk is, tovább négyes ötös pontra, hogy pontosabban fogalmazzak, hiszen ezeket együtt tárgyaljuk. Majd az első önkéntes partnerségi megállapodás az Európai Unió és a Kongói köztársaság, között az erdészeti jogszabályok végrehajtásról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről. Az ötös napi rendi pont, amelyet együtt átadunk a négyessel, szintén egy önkéntes partnerségi megállapodás az Európai Unió és ezúttal a Kameruni Köztársaság között ugyanezen erdészeti szakkérdésekről. Mi vagyunk az illetékes bizottság, mindkét dosszié felelőse Jemnik Zsadó, a zöldek képviselője. Emlékeztetném a kollégákat, hogy 2005. decemberében a tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot arra, hogy partnerségi megállapodásról tárgyalásokat folytasson, az er- fa termékeket eh, az Unióba eh, exportáló országokkal, méghozzá az erdészeti irányításról és az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról. Eh, itt természetesen a legális fatermékekről van szó. Kongóval és köztársaság, Kongóval és Kamerunnal lezárultak a tárgyalások, és a mi jóváhagyásunkra is szükség van az új szabályok szerint. Nincs is más hátra, mint hogy Janik Zsadónak megadjam a szót, parancsoljon. Elnézést, Zsadó kollega! Catherine Birda kér ügyrendi kérdésben szót? Nem, majd később, akkor Janik Zsadó mégiscsak. Effectivement. Köszönöm, elnök úr. két önkéntes partnerségi megállapodásról kell nyilatkoznunk. Ezek az első ilyen megállapodások, amelyek kapcsolatban a parlamentnek véleményezni kell. 2009-ben már Kamerunnal kapcsolatban kerül, sor került egy megállapodásra, de most a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséről beszélünk. Hasonló témáról volt szó, még akkor is, hogyha Kongóban, Brazzavilleben és Kamerunban eltérőek a politikai helyzetek. Azt az elképzelést szerettük volna megőrizni, figyelembe véve azt a tényt, hogy még ha legálisan is írtják az erdőt, ennek környezetvédelmi, szociális és fejlesztési hatásai lehetnek, még pedig nagyon negatív irányúak. Üdvözöljük ezeket a megállapodásokat. Mindkét esetben, még akkor is, hogyha különbséget teszünk Kamerun és Kongó között, mindkét esetben azt javasoljuk, hogy ezeket a megállapodásokat megerősítsük. Ezzel szemben vannak bizonyos kérések a bizottság részéről. Még akkor is, hogyha mindkét esetben úgy tekinthetjük, hogy a tárgyalások tiszteletbe tartották az adott kereteket, főleg a konzultáció, a, a társadalmi rétegekkel vagy egyeztetés terén, Teljesen jogos, hogy aggódunk a végrehajtást illetően. Ezért aztán kérjük, hogy mivel a bizottság hat hónappal a megállapodás beindulása után jelentést készítsen a végrehajtási intézkedéseket illetően. Ez elsősorban Kongó esetében igaz. A konzultáció a civil társadalommal folytatott közös munka Kamerunra is igaz, de elsősorban Kongóra, Brazzavillre. A bizottság arról tájékoztat minket, hogy külön finanszírozás létezik a megállapodások végrehajtását illetően a flat ö, keretei között. Mik a legjobb gyakorlatok, hogyan történik a finanszírozás, milyen műszaki ö, támogatás áll rendelkezésre, ha szükség van erre. Hát egy konkrét kérés, amely ahhoz a feltételezéshez kapcsolódik, hogy nem megfelelő a végrehajtása ennek az önkéntes partnerségi megállapodásnak. Ez egy olyan javaslathoz kapcsolódik, hogy legyen ö, közvetítő, amelyet a két fél közül az egyik kérhet, és amely lehetővé teszi, ha feltételezzük, hogy a kameruni vagy a kongoli civil társadalomnak valamilyen gondja van a végrehajtásával ezeknek a megállapodásoknak, akkor a kormányhoz fordulhatnak. Úgy gondolom, hogy ez az elképzelés a közvetítővel kapcsolatban, ez lehetővé tenné, hogy valamilyen egyeztető folyamat indulhasson be a partnerek között, és ezt fordulhasson az a fél, akinek valamilyen gondja van. Nos, ezt kérjük a bizottságtól, hogy kövesse figyelemmel a végrehajtást, hogy amikor majd a bizottság a parlament elé áll beszámolójával, elmondhassa, hogy mi a helyzet. A cél az, hogy mivel ez a két megállapodás, amely a parlament elé kerül, precedenst teremtsen. A lényeg az, hogy jól ö, folytassák le a tárgyalásokat, de elsősorban az, hogy ö, a végrehajtás is jó legyen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Katrin Biernek kezdeni az ALDE nevében, az árnyék jelentéskészítők nevében. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hogy együtt vizsgáljuk ezt a két jelentést, ennek nagyon sok jelentősége van. Az EU és Kamerun és Kongó kormányai közös felelősséggel bírnak, hogy az illegális fakitermelést és az ehhez kapcsolódó kereskedelmet megszüntesse. Úgyhogy nagyon örülök ennek. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy Golyában, Japánban ültek össze a kollégák legutoljára, hogy megpróbálják megtalálni a biodiverzitás globális védelmének módját. Valós gazdasági értéket is szeretnénk kölcsönözni természeti kincseinknek. Hogyha túlságosan ö, kitermelünk nagy mennyiségben fát, amit nagyon sokáig nem szabályoztunk, oda, erre, oda vezetnek, hogy Afrikában nagyon sok terület egyszerűen teljesen lekoppasztodik, és nem lesz egy szálfa sem ott. Több ezer munkást és családjaikat is érinti mindez. Ezek az iparágak nem csak az illegális és nem szabályozott fakitermelést támogatták, hanem azt is, hogy a közép- és nyugat-afrikai területeken a vadon élő állatokat és növényeket túlzott mértékben írtsák. További tanulmányokra, kutatásokra van szükség, hogy a kereskedelmi fakitermelésnek milyen indirekt és direkt következménye van a vadon élő növényekre és állatokra. Fentartható forrásokra van szükség, és megfelelő politikákra, hogy védjük az erdőket. Üdvözlöm ezt az önkéntes partnerségi megállapodást, kiváló első lépés ez. De ahogy Zsadó úr is rámutatott, van még tennivalónk. És felmerülnek a kérdések, hogy miért használ fel Európa ennyi trópusi eredetű fát? És egyáltalán milyen ö, fizetésben részesülnek a kitermelők ö, olyan termék esetében, amely nagyon drága Európában. Nagyon fontos, hogy a vadon élő növények és állatok védelme során felvegyük a harcot az éghajlat változás ellen. 20-30 milliárd tonna színről beszélünk ebben a kontextusban. Össze kell tehát fognunk az éghajlatváltozás elleni harcban a kibocsátások 20%-a ennek köszönhető éves szinten. Az erdőink annyira értékesek világszerte, hogy mindenképpen feltarthatóan kell gazdálkodnunk velük. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően termeljük ki őket. Kötelességünk van ezen országokkal szemben, és segítenünk kell nekik nemzetközi terveik síkján hiszen a megállapodások célja jó. Külön üdvözlöm azt az innovatív folyamatot, amelynek keretén belül sikerült a, a megállapodást megkötni. Az erdőgazdálkodás új fókuszba került, a civil társadalmat is be akarjuk vonni ebbe a folyamatba, és ezért az első végrehajtási példának kell a jövőben mintául szolgálni. Nagyon fontos, hogy így közelítsük ezt meg. A legnagyobb kihívásnak azonban még szembe kell néznünk, hiszen nagyon nehéz eljutni a gyakorlatig az adott szövegtől. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Más árnyék jelentés készítőt nem látok. Nem tudom, ki szeretne még hozzászólni. A GUE képviselője. Nem halljuk, sajnos nincs bekapcsolva a mikrofon. Uh, Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdés ez. Ez nem csak Kongó és Kamerun népét érinti, hanem az európaiakat is, illetve mindenkit világszerte. Úgy gondolom, hogy Janik Zsadó szinte minden aspektusra, kritikus területre kitért, amelyel ez, ennek a szakbizottságnak foglalkoznia kell, és figyelembe kell vennie, és hangsúlyoznia kell a megállapodás végrehajtását illetően. Nyilván, hogyha Kamerunt és Kongót együtt tekintjük, az éves szintű fa exportját illetően az Európai Unió felé jelentős mennyiséget tesz ki. A természetes erdők nagy méretű kivágása, amely aztán az erdőírtáshoz vezet, illetve a különböző fajok eltűnéséhez rendkívüli módon aggaszt minket. Támogatom elképzelését, hogy teljes átláthatóság legyen az európai vállalatokat illetően, amelyek importálják Kamerumból és Kongóból a fát, mert úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy végül is a magánprofit a célja az erdőírdásnak, és ez az egész emberiség számára pedig óriási forrást jelent, jelentős a széndiokszid kibocsátások vonatkozásában, illetve a biodiverzitás terén is. Úgyhogy nagyon szigorú szabályozásra van szükség ezen a téren. Nagyon fontos az emberjogi aspektusok figyelembevétele és hangsúlyozása a helyi közösségek szempontjából, ahonnan ez a fa származik. Ez alapvetően fontos. Természetesen ez élet és halál kérdése Kongóban, tekintettel a háborúkra, a polgárháborúkra és szörnyűségekre, amelyek a civil társadalmot évek óta sújtják. Úgy gondolom, hogy ami a monitorozást illeti, nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjük a jóváhagyott gyakorlatot ebben a helyzetben. Tudnunk kell, hogy a korlátokat betartják, a kvótákat tiszteletbe tartják, a fa export terén. Végezetül pedig, elnök úr, hadd mondjam el, hogy olyan területről van itt szó, ahol a források racionális felhasználásának fontosabbnak kell lennie, mint a vállalati érdeknek. És különösen változtatni kell a Kamerunból és Kongóból származó fafajtákat illetően. Olyanokat kell kiválasztanunk, amelyek kiválthatják a régi ö, exportot a cél ezzel az, hogy ezek az erdők megmaradjanak, és ne tűnjenek el olyan tempóban, mint ahogyan az most történik. A kameruni és kongói emberek érdekeit is figyelembe kell venni, hiszen meg kell őrizni az ő erdeiket is, ez az emberiség érdeke is, ezért. A világtársadalma felelősséggel tartozik nekik, legyen az a foglalkoztatottság és más területek szempontjából is, hogy fenntartható legyen mindez. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Nem tudom, a bizottságnak van-e valamilyen megjegyzése. Az előadó beszámolóját, illetően főleg a javaslataira gondolok itt, amelyeket megfogalmazott. Ki képviseli a bizottságot? Parancsoljon, öné a szó. Um, Köszönöm, elnök úr. Fülöp Mikosz vagyok a Politikai Figazgatóságtól. A kollégákkal mi vezettük a két megállapodásra szóló tárgyalásokat. Először is köszönöm Zsadó úrnak és az egész bizottságnak, hogy ilyen pozitívan értékelik ezeket a megállapodásokat. Ezek valóban újító jellegűek, ahogy a képviselő úr is említette, a nemzetközi mm, megállapodásokban újtó jellegű, hogy a tárgyaló fél részéről ilyen, felek részéről, a kormányzat részéről ilyen széles körű részvételre folyik, folyanak a tárgyalások. Mi is pozitívan tekintünk a megállapodásokra. A tárgyalási folyamat során azt láthattuk, hogy a két kormányzat is eh, elkötelezett, és a civil társadalom is egyre nagyobb részt vállalt a tárgyalásokban. A civil társadalom, a civil szervezetek egyre fontosabb szerepet vállaltak, ők a kiegyensúlyozó eh, szerepeit eh, játszották, Kamerunban és Kongóban is, mert ez roppant fontos, hiszen csak ha megtaláljuk ezt az egyensúlyt, Agreements can be enforced. Csak akkor tudjuk ezeket hatékonyan végrehajtani, ezeket a megállapodásokat. Akkor tudunk csak érvényt szerezni ezeknek a megállapodásoknak. Önkéntes megállapodásokról van szó, tehát a kormányzatok önként kezdenek tárgyalásokba, és amint lezárulnak a tárgyalások, azt vállalják, hogy tiszteletben tartják a megállapodás feltételeit. Több olyan záradék kitétel is szerepel ezekben a megállapodásokban, amelyek célja, pontosan az, hogy nem csak betű szerint hajtják ezt végre, hanem valóban megállapodás szellemét tiszteletben tartják. A fenntartható erdőgazdálkodás kapcsolatban, illetve az erdő kiirtásával kapcsolatban, ha megengednek pár szót, úgy véljük, hogy ezek a megállapodások, amelyek a nemzeti törvényeken alapulnak, amelyek mind Kongóban, mind Kamerunban biztosítják, hogy fenntartható módon folyik az erdőgazdálkodás. Tehát arra a fenntarthatóság elvén alapulnak ezek a megállapodások, tehát nem új törvényeket hoznak ezek az országok, hanem a végrehajtást, a végrehajtás keretét a meglévő törvényeknek való szerzést próbálják ezek garantálni. A más módja is annak, hogy az erdőírtása, nagyméretű erdőírtás ellen felvegyük a harcot. Folyik a vita arról, hogy hogyan lehet valahogy pénzügyileg is ösztönözni a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdővédelem kérdését is mi szélesebb eh, kitekintéssel kezeljük. So, these agreements offer the... Ezek a megállapodások lehetőséget adnak arra, hogy a kormányzatokkal a jogi keretet áttekintsük, a jogszabályi keretet, ahogy arra a Zsadó úr jelentése is utal. Létező jogszabályokról van szó, ezek ezeken alapulnak a megállapodások. Vannak olyan intézkedések, amelyek újak lesznek, például egy éves független audit, egy független megfigyelő, amely, aki a civil szervezetek részvételét garantálja majd, hogy a kormányzathoz vagy ha szükséges az unióhoz forduljanak. Tehát mi bízunk abban, hogy ezen tervezett intézkedések megfelelően tudják biztosítani azt, hogyha bármiféle aggodalom eh, fellép Kongóban, vagy Kamerumban, vagy más országokban a megállapodások végrehajtásával kapcsolatban, valaki úgy véli, hogy a kormányzat nem tudja tiszteletben a megállapodásokat, akkor erre van léteznek majd megoldások. A független audit a legszigorúbb mechanizmus arra hogy a kormányzatok eh, részéről a megállapodás betartását felügyeljük. A governance kérdéséről, tehát a nem ez a legmegfelelő eszköz arra, hogy a kormányzatot a jogszabály módosításra erősítsük, hiszen ez nem ebben az irányban működik, nem a farok csóválja a kutyát, ahogy mondani szokták, nem pont fordítva működik ez a dolog. Kongóban például az EDF-fel, EDF-en keresztül tudjuk ezeket a reformokat támogatni. Pénzszempontból ezek nagyon fontosak, de az önkéntes eh, megállapodások, partnerségi megállapodások eh, csak kiegészítő szerepet játszhatnak, eh, látnunk kell, hogy meddig terjed ezekben a lehetőségünk. Hagy emlékeztessem önöket, hogy éves jelentés is készül majd ennek a végrehajtásáról egy közös végrehajtási bizottság lépésről lépésre követi majd a végrehajtását ennek a megállapodásnak, és természetesen az érintett felek mind teljes részt kell, hogy vállaljanak ebben a folyamatban. Köszönöm. Thank you very much. Let me... Köszönjük szépen. Hagy emlékeztessem önöket arra, a menetrend szerint a jelentéseket a november 9-i ülésünkön fogjuk elfogadni. Most emlékeztetnek engem, hogy Zsadó úrnak még vissza kell adnom a szót. Nyilván szeretne egy pár szótban reagálni a felvetett kérdésekre. Kollégi. Csak köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak és a bizottság képviselőjének magyarázataikért. Úgy gondolom, egy-két pontban még van lehetőségünk az előrelépésre. Hallottam, hogy vannak eszközök, amelyek már működőképesek, a független szakértésen túl, a közvetítés, feleviteli kérdés továbbra is fontos aspektus. Ami a külső szakértést illeti, ez fontos számunkra, ez ugye független akar lenni az érintett országoktól. Az önkéntes megállapodásoknak nyilván harmóniában kellene lenni az adott országok vezetésével is. De remélhetőleg ez nem azt jelenti majd, hogy bele kell avatkoznunk a belső ügyeibe ezeknek az államoknak. És reméljük azt is, hogy az európai cégek felelősség teljesen lépnek majd fel ezen a területen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor következik a következő pont. Csorszabin Kutás kollega jelentése következik. A szolgáltatások kereskedelméről szól általános egyezmény az Egyesült Államokkal, a szükséges kompenzációs kigazításokról, az Egyesült Államokban folytatott tárgyalások lezárására, a GATT egyezmény 32-es cikke alapján a szerencsejáték szolgáltatásokra vonatkozik mindez. Tehát már is az előadónak adom meg a szót utasornak. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Parlament jóváhagyására van szükség. Az Egyesült Államok és az EU közötti kompenzációs intézkedések vonatkozásában, hiszen a WTO elkötelezettségek visszavonásra kerültek a szerencsejáték szolgáltatásokra vonatkozóan. Az a kompenzációs csomag, amelyben megállapodtunk, vonatkozik például a technikai területekre, a kutatásra, fejlesztésre, a raktározás és a postai ö, szolgáltatásokra is. Mint előadó ebben a témában megpróbáltam konszenzust létrehozni. Találkoztam az érintetekkel, és tájékoztattak arról, hogy az, az érintett európai cégek, főleg az online szerencsejátékban résztvevő cégek, igenis veszteségesek. És voltak olyanok, amelyeket nem igazságosan ítéltek el amerikai bíróságok. Ezért kellene megvizsgálnunk ezeket a követeléseket és hasonló lehetőségeket kell biztosítani számokra. A gat 21-es cikke vonatkozásában teljesen jogos következményekről van szó. Ugyanazon cikk vonatkozásában történtek a tárgyalások, ezek is jogosak. Hiszem, hogy a WTO szabályok nem voltak hatékony eszközök, az egyoldalú szankciók vonatkozásában. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy pozitív a megállapodás, támogatom, és minden kollégámat arra szeretném kérni, hogy szavazza meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki a bizottságban, aki hozzá szeretne szólni? Ha nem, akkor a bizottság következik. Uszra. Onis asszony, parancsoljon. Nincs semmi megjegyzés? Kívánnak szólni? Nem? Nem. Jó, a bizottság nem kíván szólni. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a módosító indítványok beadási határideje a hónap 29-e. Parancsoljon! Köszönöm. A bizottságnak még nincs mondani valója, nekem azonban van. Talán nem most, talán később szeretném hal, szeretnék hallani egy magyarázatot arról, hogy mi az újdonság ebben, ebben a kompenzációban. Mert az érintettektől hallottam olyan, olyasmit, miszerint eh, amit kapunk, eh, nem igazán új. nagy részt ezeket már most is, ezekben már most is részesülünk, és igazán hozzáadott értéke nincs a jelenlegi helyzethez képest, illetve ahhoz képest, hogy mit veszít a szerencsejáték ágazat. Szeretném, hogyha a bizottság magyarázatot adna arra, hogy mi ebben az újdonság. Postal sector specifically. Uh... És a jó lenne, hogyha később erről beszámolt hallhatnánk. Az Európai Bizottsághoz fordulok, mondja az elnök készen állnak választ adni erre a kérdésre? Not necessarily now, but... Nem feltétlenül most azonnal. Okay, no, later. Rendben, akkor majd később. <clears throat> Kutas kollega, az előadó, szeretne még egyszer visszatérni erre? Uh, if commission doesn't want to... Köszönöm, ha bizottság nem kíván válaszolni, elmondanám a kollégáknak, hogy A legtöbb céggel tárgyaltam, a legtöbb jelentős és érintett céggel. Nagyon egyszerűek voltak ezek a tárgyalások. Értik a pozitívumát ennek, értik az álláspontunkat, illetve a bizottság álláspontját, és még ha vannak olyan cégek is, amelyek veszteségesek, mert ugye ezt említettem, még ők is azt mondták, hogy egyetértenek abban, hogy jobb megállapodás egyszerűen nem születhet. Úgyhogy ami őket illeti, azt akarták, hogy elismerjük ezt a helyzetet, és fogadjuk el. Én ezt az egyet kérem, mint előadó. Köszönöm. Christopher Freiner. Talán egy kávé mellett kellene tovább tárgyalnunk ezt a témát, de én ezt értem most semmiképpen nem nyithatja meg az amerikai jogalkotó a szerencsejáték piacot. Itt egyelőre nem erről van szó. Tehát a kompenzáció nyilván nem az, az ágazat érinti majd, amelyet a károk értek. A kérdésem az, hogy van-e valamilyen más ágazatokat érintő kompenzáció? És amikor a bizottságon belül különböző szakértőkkel tárgyalok, az a benyomásom, hogy bizonyos koncesziók, főleg a postai szolgáltatások terén, amelyeket bevezettek, nem igazán ö, érnek fel a szerencsejáték ágazat veszteségeivel. Én valami másra vártam, mert végül is a visszavonás azt jelenti, hogy valahol máshol hasonló piaci hozzáférést kell biztosítani. Lehet, hogy ennyi az egész, és többre nem számíthatunk, de nem tudom, hogy ez hasonló-e. Vagy az Amerika Egyesült Államok csak szórakozik velünk, és azt mondja, hogy jó, visszavonjuk ezt a hatalmasat, és visszakaptok egy icike-picikét kompenzációként. Mert ha ez így van, akkor talán ezt el kellene fogadnunk, de aztán nem abba, annyiba hagyni a dolgot, és ezt szerettem volna látni, mint illusztrációt, mielőtt szavazunk. Elnök, van valami különös oka annak, hogy erre a kérdésre még a bizottság nem kész a válaszsal? Az önöké a szó. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az ok az volt, hogy nem elég gyorsan nyújtottam fel a kezemet, el szeretném mondani, hogy nyilván van valami újdonság, az elkötelezettségek újak, és azt javasoltuk, hogy a tanácsban döntsenek erről a megállapodásról, mert úgy gondoljuk, hogy ez tényleg jó, ezért kötöttük meg ezt a megállapodást. Na most, ha a postai szolgáltatásokat nézzük, a kutatást, a fejlesztést, a raktározást és egyéb területeket, a tesztelést, stb. stb. Ezek teljes elkötelezettségek, legalábbis mi úgy, ére, úgy értelmezzük az amerikaiak részéről, és ez újon, újonnan meg fog jelenni a programjukban. Na most, hogy ez a piaci feltételeket változtatja, azt meg kell vizsgálnunk, de nem így történik ezeknek a kötelezettségeknek a megtárgyalása, mert ezek nyilván kötelező jogi dolgokat képviselnek a piacon. Tehát, hogyha valaki elkötelezi magát, akkor a piaci helyzetet tükrözik mindezek. Definíciójuknál fogva ezek új elkötelezettségek, mivel újak, és az érintett ágazatokban nem sikerült kompenzációt elérni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez végig sok jó végeredmény az igen nehéz tárgyalásokat követően. Köszönöm. Elnök. Mielőtt az előadóknak adnám meg a szót a vita összegzésére, Salvatore Iacolino-nak adom meg a szót, aki szintén árnyék jelentés készítő. Köszönöm, elnök úr. Nem tudtam a teljes felszólalást meghallgatni a jelentéstevő részéről, csak röviden a népáti kolléga és a bizottság felszólását tudtam meghallgatni. Úgy tűnik számomra, hogy itt van valami több és valami konkrétabb, amit meg kellene határozni a kompenzációk területén. Tehát itt általánosságokban vagyunk, de ennek a kompenzációnak a mértékét konkretizálni kellene, ez megfelelő megoldás lenne. A rövid felszólásom, rövid végkövetkeztetése, hogy fűzem ezt Kutasz úr felszólalásához. Támogatom az általa elmondottakat a tekintetben, ami az egészségvédelmet illeti olyan szereplők esetében, akik sérülékenyek lehetnek. Ez egy további szempont, amit meg kellene határozni, valamint Berni a közelmúltban még egyszer a múlthoz képest pontosabban meghatározta, hogy az online szerencsejátékokkal kapcsolatban egy zöld könyvet kellene útjára bocsájtani. Sors Kutas, just for a final remark. Az előadónk lezárná a vitát? Oh. Igen, köszönöm elnök úr. Én is köszönöm mindenkinek, minden kollégának, aki to, to discuss to any of you. hozzászóltak Nyilván ezt kívántam mondani, Kutas úr. Tehát a kérdés az, hogy mit tudunk javítani a jelentésen, de ne felejtsék, konszenzusra van szükség. Igen, vagy nemet mondhatunk csak. Talán a módosításban kérhetünk törlést vagy hozzáfűzést, de a mozgásterünk igen korlátozott természetesen. Természetesen nyitott vagyok bármiféle javaslatra, ezt négy szem közt megbeszéljük a kollégákkal, hogy ne lopjuk a többiek idejét. Lássuk akkor a menetrendet, mondja az elnök. 29-e a módosítók határidejének benyújt, módosítók benyújtásának határideje. Javítja magát a tolmács. A módosítók érdemiek igazán nem lehetnek, hiszen csak ingyen nem mutat a parlament ebben. A szavazás decemberben, december 1-én kerül sor, de csak akkor, hogyha a tanács a tanácsban megszületnek a szavazáshoz szükséges feltételek. A hetes napi rendi pontra lépünk tovább. Az Európai Bizottság beszámolója. Pakisztán számára visszajelzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletre irányuló javaslat témájában. For Pakistan, the proposal was already... A javaslatot parlamentnek már benyújtották, a bizottság képviselői pedig, ha jól tudom, jelen vannak, és készen állnak arra, hogy a bizottság álláspontját felvezeljek nekünk, a pakisztáni e, borzasztó árvizeket követően e, felhatalmazást kapott e, a tanács arra, hogy különleges intézkedéseket hozzanak. Egy rendeletre irányuló javaslat célja, hogy átmenetileg három évre felfüggesztenek eh, bizonyos eh, vámokat a pakisztáni termékekre vonatkozóan, főként eh, textiltermékek, ruhászati termékek területén. 75 terméksorról lenne szó, amely összesen 900 millió, gondolom eurót, bár elnök úr nem mondta, tesz ki évente értékben, ami jelentős részét teszik ki az Unióba irányuló pakisztáni eh, importnak. Évente körülbelül 100 millióval eh, nőhet az export, és kb. 80 millió eh, euró kiesésre számolt az uniós költségvetés befolyt vámok tekintetében, mivel ez különleges intézkedés lenne, amely csak egy országnak nyitott preferenciális elbárást jelentene, ezért a WTO-tól, a világkereskedelmi szervezettől is engedélyt kell kérni erre a kivételes eljárásra Genfben. A közelmúltban egy pakisztáni külügyminiszterrel találkoztam az ő kérésére, ahol tárgyaltunk erről. A miniszter úr hangsúlyozta, hogy a rendelet javaslat mennyire eh, sokat segíteni az ő országának, és azt kérte, hogy minél hamarabb fogadja el a tanács és a parlament ezt a rendeletet. Alkalmam nyílt arra is, hogy a miniszter úr biztosítsam arról, hogy, hogy a véleményem szerint Pakisztánt segítenünk kell e nehéz időkben. Azt is megpróbáltam a tudá más tudomására hozni, hogy azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az európai e, ipar e, és a tagállamok számára túlzott hátrányt ne jelentsen ez a rendelet. Ezért tehát üdvözölni tudom csak az Európai eh, Bizottság e, javaslatát, hogy beszámolnak nekünk fontos kérdésről, a rendeletjavaslatról, és Garcia úrnak adom meg a szót. Uh, thank you very much, uh, Chairman, and it's a big... Uh... Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok erről a javaslatról, mégpedig hivatalosan is ezintának, bár volt már alkalmunk, uh, hogy néhány héttel ezelőtt uh, megvitassuk ezt zárt ajtók mögött. Ahogy önök is tudják, a bizottsági javaslat az Európai Tanács kérésére készítette el ezt az anyagot, nevezetesen, hogy az Európai Unió támogassa Pakisztánt nem csak humanitárius és fejlesztési támogatások segítségével, és idézek, hanem ambiciózus kereskedelmi intézkedések csomagja keretén belül is. Az Európai Bizottságot arra kérték, hogy javaslatot fogalmazzon meg, mégpedig október folyamán, hogy ezt meg is tettük, és az is elhangzott, mint kérés, hogy az Európai Unió ipari érzékenységi pontjait is figyelembe vegyük. Nos, most csak néhány területre szeretnék kitérni, amit ön is említett, és amelyek fontosak lehetnek az INTE számára. És természetesen örömmel válaszolok konkrétabb kérdésekre is, hogyha vannak. És ha megszületett a döntés, hogy ki legyen az előadójuk, szívesen együttműködöm az illetővel. Szeretném elmondani, hogy az a terméklista, amely elkészült, hogyan is született, milyen adatokkal rendelkezünk ezen javaslat hatását, illetve az európai iparra, végül pedig néhány szót engedjenek meg az időzítésről. Először is ami a terméklistát illeti, amely megtalálható ebben a javaslatban. Úgy gondoltuk az Európai Bizottságnál, hogy fontos, hogy szisztematikusan és metodikusan vizsgáljuk meg a termékeket. A pakisztáni export termékeket mind megvizsgáltuk, amelyek import ö, ö, vámmal ö, illetettek, és minimum mennyiségeket vettünk figyelembe. Ez volt a kiindulási pontunk. Ezt figyelembe véve, azok a termékek, amelyek nem textilipari termékek, bekerültek a javaslatunkba. Két kivétel. Uh, Az egyik a rizs, önök is tudják, hogy ez nagyon fontos alapélelmiszer, ezért nem került ebbe a javaslatba. A másik Egy olyan termék, amelyet vám szabályok érintenek. Minden más termék, ami nem textilipari termék, bekerült ebbe a javaslatba. Másodszorban tudjuk, hogy a textil és ruházatipar milyen fontos terület. Ez az oka annak, hogy ez a javaslat nem 47 tarifasort tartalmaz, olyan eh, textilipari termékek vonatkozásában, amelyek exportálni exportásra kerülnek az Európai Unióba. Például ott vannak a különböző ágynemű termékek, amelyek nagyon fontosak. Tehát 47 ilyen termék nem került bele a javaslatba. Másodszorban azt is tudjuk, hogy az etanol olyan termék, amely bizonyos mértékig kényes terület az Európai Unióban, és ezért az etanol esetében úgy döntöttünk, hogy bevesszük a javaslatba, de tarifa kótával figyelembe véve sajátosságait. Úgy gondoljuk, to be sure that the burden... hogy a bioetanol vonatkozásában ez nem lenne megfelelő, mert ezt másképpen kell elbírálnunk, mint a textilipari termékeket. 100 millió az a becsült érték, ami az import növekedésre vonatkozik a javaslat alkalmazásának következtében. Ennek gazdasági jelentőségét úgy lehet felmérni, hogyha néhány további adatot említek önöknek, az európai össztermelés ezen termékek vonatkozásában, amelyek a javaslatban ö, megtalálhatók, 40, 24 milliárd. Tehát kevesebb, mint 0,5%-os a hatása ennek az európai termelésre. A teljes import az Európai Unióba az érintett termékek vonatkozásában 15 milliárd. Itt is láthatják, hogy milyen jelentőségű relatíve a javaslat gazdasági hatás vonatkozásában. Ezért úgy érezzük az Európai Bizottságnál, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy egy ambíciózus javaslatot tárjunk önök elé, amely további piaci hozzáférhetőséget ad Pakisztán számára egy bizonyos időszakra, de ugyanakkor figyelembe veszi az Európai Unió ipari területeit, és ezért vannak olyan termékek, amelyek nem kerültek bele a javaslatba. Az EU tagállamokra gyakorolt hatást illetően azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen a gazdasági realitások vonatkozásában, hiszen Pakisztán pamut és textilipari termékek vonatkozásában versenyképes csak, tehát azokat a tagállamokat érinti, amelyeknek ilyen területen termelési termelése rendelkeznek. Összességében azonban a gazdasági hatás minimális. Végezetül, ami az időzítést illeti. A bizottságnál úgy hiszük, hogy fontos, hogy a lehető leggyorsabban reagáljunk. A tagállamok egyhangúan döntöttek, hogy ezt a gazdasági csomagot létrehozzuk Pakisztán számára. Ez azt jelenti, hogy reméljük, hogy Genfben az évvége előtt megállapodás születik. A célunk az lenne, hogy november 11-ig approve in Geneva before the end of this year. mentességi kérelmet nyújthassunk be, és reméljük azt is, hogy ez azt is jelenti, hogy a parlamenttel és a tanácssal együttműködve az évvége előtt még jóvá hagyjuk ezeket a szabályozókat. Egy dolgot azért szeretnék világosan megfogalmazni, a VTO szabályoknak megfelelően kell eljárnunk mindenképpen, úgyhogy ezeket a szabályozókat csak akkor alkalmazzuk, hogyha a mentesítés Genfben megszületik a VTO szabályoknak megfelelően. Nos, bevezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdések, nem kevés, a javaslatot érintően, ahogy említettem, e, örömmel állok elébük, de azt is említettem, hogyha kijelölik az előadókat, akkor az előadókkal is szívesen találkozom, hogy a részletesebb kérdésekre kiteresünk. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönjük ezt a beszámolót. A parlamentben és Amerikában is sokat foglalkoztat ez a kérdés. az Európai Parlament szakpolitikai szakértőihez fordik, fordultunk, hogy ezen intézkedések hatásáról szakvéleményt készítsenek számunkra, és de biztos úrnak is szegeztünk már pár kérdést, amit ebben a bizottságban és szeretnék újra feltenni. Miért megadom a szót a kollégáknak? Először is miért pont három év? hiszen vészhelyzetről van szó. Indokotnak tartják önök a három éves preferencia időszakot, főként ilyen kivételes esetben? I was not in... Másodszorban az etanóra vonatkozó indoklás nem győzött engem meg. Kényes kérdés ez. Valóban érzékenyen érintheti az ipart ezt az ágazatot. Nem igaz, hogy a textilimport egy részét része egyes országokban vagy régiókban az unión belül még eh, fontosabb vagy kényesebb lehet, mint az etanol? Vagy kimondhatjuk, hogy vannak olyan ágazatok, országok vagy régiók, amelyek egyenlőbbek, mint a többiek, amikor harmadik országokkal szembeni kereskedelmi preferenciákról beszélünk? Harmadsorban meglepett az a tény, hogy az Európai Bizottság nem eh, adta meg azokat az informá- azt az információt, azokat az adatokat, amelyeken alapulva meghozta ezeket a konkrét döntéseket, és nem látom, nem értem, hogy a mi szakbizottságunk és a parlament hogyan is hozhatna a bölcs döntést ezen információnak nem lévén birtokában. Nyilván az önök rendelkezésére áll az Európai Bizottságnál mindez az e, információ, hiszen az etanol kvóta, vagy más termékek esetében a kótamentesség e, nem véletlenül született meg, születek meg ezek a döntések, ez a terméklista sem e, légből kapott adatok alapján született. Ezeket az információkat mi is szeretnénk itt a parlamentben alaposan tanulmányozni, ahogy azt önök is nyilván megérthetik. Negyed sorban felmerül bennem a kérdés, hogy az Európai Bizottság miért nem szól semmit a védzáradékok ügyében. Hiszen mi van akkor, hogyha hirtelen meglódul egyes termékek importja. A bizottság Szerintem túlságosan hosszú időszak a három év. És ha már három év ez az időszak, akkor mindenképpen szükség lenne valamiféle védzáradékra, hogy a rossz, eh, a negatív meglepetéseket e-, elkerüljük, megelőzzük. Miért ne lehetne mondjuk <clears throat> egy év után felülvizsgálni a helyzetet, mondjuk egy hatástanulmány alapján eldönteni, hogy eh, ezek a preferenciák milyen hatással vannak az unióra, az ágazatokra, az intett ágazatokra, és hogy egyes preferenciákat érdemes-e felfüggeszteni. Természetesen e, fontos, hogy segítsünk Pakisztánnak, de cserébe semmit nem kérünk, miközben igen komoly kereskedelmi könnyítést biztosítunk. Nem kellene legalább azt kell lenni, azt kell kérni, követelni Pakisztántól, hogy a, a textil unióba irányuló, az uniós exportra vonatkozó korlátozásokat visszamondják, például a pamutszál tekintetében. Végül, de nem utolsó sorban. It's not uh, uh, difficult to realize that a number of countries are not going. Jó néhány ország nem örül majd annak a WTO-ban, hogy ilyen preferenciákat kívánunk adni Pakisztánnak, mert rájuk is kihatással lesz. Nek ezek az intézkedések, most nem mondok konkrét országneveket, szükségtelen is lenne. May I get raise suspicion? De felmerül bennem a gyanú, hogy az Unió készen áll -e arra, hogy egyéb koncesziókkal, kedvezményekkel eh, megvásárolja, lefizesse úgymond ezeket az országokat, hogy jóváhagyják a WTO-ban ezt az átmeneti mentességet. Hogyha a Genf nehézségbe ütközik az Unió, akkor bizonyos koncesziókra hajlandóak eh, lennénk Brazíliával szemben az etanol területén, vagy azért van etanol kvóta? Uh, I'll give the floor to my colleagues. Megadom most a szót kollégáimnak, Christopher Fjellner az első. Thank you very much. Uh, I'd like to start... The... Nagyon köszönöm. Engedjék meg, hogy én más oldalról közelítsem meg ezt a kérdést. Strasbourgban megvitattuk ezt a kérdést, és már ott elmondtam, hogy én elégedett vagyok a bizottsági javaslattal. Úgy gondolom, hogy értelmes és jó módja az ilyen jellegű témák megközelítésének ez. Sőt, a tanácsnak sikerült ilyen gyorsan jóvá hagyni ezt a témát, ez is nagy hatással volt rám. Mert úgy gondolom, hogy a támogatást a kereskedelemhez kell kapcsolnunk a mai világban, mert mi, az értelme, mi értelme van a támogatásnak, hogyha tarifákat kényszerítünk egy országra, és nem hagyjuk, hogy saját kapacitását, saját gazdagságát kibontakoztathassa. Úgyhogy nagyon jó dolog kombinálni ezt a kettőt. Főleg egy ilyen katasztrofális helyzetben, mint a jelenlegi. És az, hogy gyorsan lépjünk fel, ez is fontos. Általában úgy reagálnék erre, hogy jó, de nem elég. Tehát így reagálnék erre általában. De el kell mondanom, hogy tekintettel a vitára és véghallgatva a kollégákat, illetve azt a kritikát, amit én talán személy szerint nem értek, de mivel látom, hogy mi miért történik, hogy a 47 textil vámtarifa sort miért vette ki a bizottság. Én azt mondanám, hogy minél több a segítség, annál jobb, de a jelenlegi köny- helyzetben egy adott tagállami körben megértem, hogy miért tették. If it's one area where I might... Úgy gondolom, hogy van azért olyan terület, ahol talán elmondanám, hogy miért az etanol esetében. Azt mondanám, miért van tarifa kvóta az etanol esetében? Ami engem illet, én tényleg soha nem értettem, hogy miért legyen az energiára tarifa megállapítva. Főleg, amikor az energia biztonságról beszélünk, és hisszük, hogy több energiára van szükség, és több bioenergiára. Úgyhogy ilyen körülmények között, ha csökkenthetnénk teljes mértékben a tarifákat és kvóták nélkül, olyan esetben, amikor olyan termékről van szó, amire szükségünk van, és hát rengeteg időt szánunk ezek megvitatására, hogy hogyan lehetne a több bioenergiát felhasználni, legalábbis a Környezetvédelmi Szakbizottságban, tehát ilyen körülmények között Pakisztánban, és mivel tudjuk, hogy szükség van a bioenergiára, nem igazán értem a, a tarifa kvótákat. Talán bizonyos tagállamokat ez érzékenyen érint, de összességében az Európai Uniós érdekeket szem előtt tartva úgy gondolom, hogy sokkal jobban járnánk, hogyha eltekintenénk ettől mindig nehéz szolidaritást ö, felmutatni. Mindig beszélünk erről itt ebben a házban. Amikor viszont szavazni kell róla, az már kicsit keményebb dió. Főleg amikor ö, messze vannak ezek a területek ö, földrajzilag, akkor nehezebb ö, a szavazás. De talán az európai textiliparral kellene szolidárisnak lennünk, Európának meg a pakisztáni helyzettel, ebben az esetben talán az Európai Parlamentnek is ugyanúgy kéne eljárni, mint a bizottság és a tanács. Értem, hogy aggályokat ébreszt ennek következménye, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy kivételes helyzetről van szó, és tényleg kivételes javaslatról. Ezért kivételes intézkedésekre is van szükség, de kivételek esetében ez kicsit ellentmondásosá válik. Úgy gondolom fontos megérteni, hogy az ilyen javaslatoknak kereskedelemhez kell vezetniük. Azért adtunk kedvezményes kereskedelmi koncesziókat, mert remény, reméljük, hogy ez növeli majd az Európába irányuló exportot, mert ha nem, akkor nem igazán értem, hogy miért is kell így eljárnunk. Ha úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű javaslatnak semmiféle import következménye nem lesz, akkor szerintem zárjuk is le a vitát. De remélem, hogy Pakisztán tényleg növeli majd az exportját, mert az elképzelés az egész mögött ez, hogy az ország a kereskedelemnek köszönhetően prosperáljon, ami engem illet. Én nem mondanám, hogy Három év az nagyon hosszú idő. Tekintete arra, hogy mennyi időbe fog telni Pakisztánt újjáépíteni. Így azt, inkább azt mondanám, hogy három év nagyon rövid. Egyetértenék az elnök úrral, szeretném, hogyha megindokolnák ezt a három évet. De a másik irányba is elmozdulnék. Miért három évről beszélünk, miért nem ötről? Végül, de nem utolsó sorban, szeretném azt is tudni, hogy a bizottság az elnök úrhoz képest hogyan képzeli, hogy ez megfelel majd a WTO elvárásoknak? Van-e valamilyen kihívás ezen a téren? Az Európai Unió ezt elősegítheti, mert fontos lépés ez, hogy a támogatásokat olyan intézkedésekkel kapcsoljuk, amelyek a prosperitáshoz vezetnek. Köszönöm szépen. Thank you. Next speaker, Janik Zsadó. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Janik Zsadó. Köszönöm, elnök úr. Hát én is kíváncsian várom a bizottság válaszát a három évre vonatkozóan. Kevésbé a textil, mint az etanol vonatkozásában. Nyilván egy kicsit előre vetíthetjük ezt a kérdést, de alapvetően itt a sürgőségi csomagról van szó Pakisztán számára, mert segíteni kívánunk ennek segítségével, de kinek? A vállalatoknak, vagy pedig a pakisztániaknak? Úgy tűnik számomra, hogy a tanács és a bizottság azt a mandátumot fogalmazta meg, hogy a pakisztáni népet segíthessük. Márpedig önök is tudják, a cukor rendkívül értékes alapvető élelmiszeripar még, főleg egy olyan nép esetében, ahol nincs élelmiszerbiztonság. És ha a cukorhelyzetét tekintjük Pakisztánban az elmúlt időszakban, azt tapasztaljuk, mint máshol is, hogy bizonyos kultúrák agro ö, üzemanyagá való átállítása, bio üzemanyagá való állítása ellentmondmás tendenciáknak. A kérdés tehát felmerül. D'aider les populations pakistanaises, et Szembenézve ezzel az élelmiszerbiztonság hiányjal, és az etanol bio üzemanyag termelés figyelembevételével és figyelembe véve a cukor ár alakulását, illetve a cukor ár növelésé, növekedésének ö, ö, hatása a bio üzemanyag mennyiségének növeléséhez képest, Nyilván az európai intézmények a fenntartatóságról rengeteget gondolkodnak, ami a bioüzemanyagokat illeti, aztán van egy jogi jellegű, szinte jogi jellegű kérdés is. A bizottság hogyan tekint a cukor eredetének kérdését? Van-e elegendő Pakisztánban? Hiszen egy része ennek import. A bizottság hogyan kívánja a pakisztáni bioüzemanyag kvóta növelését elérni a cukor tekintetében. Úgy gondolja, hogy a kereskedelmi preferenciákra vonatkozó egyes cikkre felel-e ez meg, főleg a cukor alapú bioüzemanyagok vonatkozásában. Köszönöm. Köszönjük. David Campbell. Önt. Köszönöm, elnök úr put it This way, here we have a state in Pakistan, a nuclear, uh, uh with nuclear weapons. Az sokat hallunk arról, hogy az Al-Qaida veszély, az atomfegyverek, a talibán veszély, illetve a pakisztáni áradás mind-mind felmerül ezen témában. Most pedig 47 különböző területen a vámtarifákat kívánjuk időlegesen felfüggeszteni. Az Eurotax-tól kaptam itt egy feljegyzést, ami egy kívánságlista a újabb vámtarifák vonatkozóan a kettőt egymás mellé, mellé téve. Felmerül bennem a kérdés, hogy a nemzetközi biztonságpolitikai érdekek elé helyezzük-e a protekcionista érdekeinket. Nem szeretnénk, hogyha Pakisztán a szélsőségek kezébe kerülne, senkinek sem az érdeke. Sem az itt ülők, sem az eh, senki, sem senkinek nem az érdeke. Köszönjük, igen, szkóle. Well, Chairman, I think that... Elnök úr, minden tisztességes európai azaz az emberek többség egyetért azzal, hogy szükség van segíteni, segítenünk kell a Pakisztánban szenvedőkön. 20 millió embert érint hátrányosan ez a válság, az humanitárius válság, ez az ír lakosság négyszerese. Óriási katasztrófa helyzetről beszélünk tehát. Szenyor Garciahoz és e, bölcs kollégáihoz intéznék pár keresetlen kérdést. Miért korlátozta a tanács magát a segítségnyújtás ezen szűk eszközére? És az Európai Bizottság végzette alapos elemzést arról, hogy ki fog igazán, ki fog igazán a három év alatt élvezni ezen preferenciák előnyét. Hiszen a legszegényebbek, a kisgazdák, a parasztok, a munkások, a szenvedők, teszik a szenvedők többségét. Kérdés az, hogy a javaslat hogy milyen hatással lesz az ő életükre, fog-e javítani az élethelyzetükön. Honnan tudjuk azt, hogy nem a pakisztáni lesznek az első számú kedvezményezetjei, ezeknek a preferenciáknak, anélkül, hogy az igazán rászorulókhoz eljutna ennek bármiféle um, cseppje is. Hiszen Pakisztán híres, hírhet a korrupcióról, az elharapózott korrupcióról. Honnan tudjuk azt, hogy nem a korrupt hivatalnokok fogják eh, élvezni az előnyét ezen koncesszióknak, ezen elkedvezményeknek? Elnök úr, az egyik kulcskérdés Pakisztánban az élelmiszer ellátás eh, kérdése, hogyan juthatnak élelmiszerhez az érintettek. Több tízezer gyerek éhezik, és alultáplált, valódi élelmiszer válság jött létre az áradás következtében. Az élelmiszer termelés is válságban van, és sajnálatos módon a feudális viszonyok a 19. századi Európára emlékeztető feudális tulajdon és termelési viszonyoknak köszönhetően egyáltalán nem biztosított az emberek ellátása. Talán, hogyha vetőmaggal hogyha például trágyázkal, trágyázási módszerekkel, műtrágyákkal, környezetbarát műtrágyákkal segítenénk, vagy, eh, vagy eh, gazdálkodási, mezőgazdasági tanácsal, vagy egyéb módon, akkor, akkor eh, több élelmiszert lehetne előállítani, termelni, és akkor az emberek ennél tudnának adni a családjuknak. a nagy cégek, hajház, nemzetközi élelmiszeripari cégek soha nem jártak még jobban, miközben emberek milliói alultápláltak és éheznek. Ez borzasztó. Itt van például a Pakisztán adósságának kérdése. Az adósság fizetés egy részét lehetne az újjáépítésre fordítani, a válságkezelésre, a, a szenvedés csökkenésére. Mi lenne akkor, hogyha az államadóság jelentős részét elengednénk, hogy ebből a pénzből újjá tudják is legépíteni azt a több százezer otthont, házat, amelyet elsodort a víz. Ez egy roppant szűklátok körű javaslat, amely előttünk fekszik elnök. Thank you. No. Köszönjük. Más nem kér szót, meglepő módon, ezért az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Kérjük, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Az én véleményem az, hogy nem rossz ötlet az, hogy kereskedelmen keresztül támogassuk a, a pakisztániakat, de kérem, mondják meg, hogy ki fogja állni a cechet az Pakisztánnal szemben mutatott uniós szolidaritás az egy kérdés ugyanakkor. A 27 uniós tagállamból csak 6 vagy 7 nek kell állni a számlát. Fjellner kollega? Uh, but... Jogos kérdések ezek, elnök úr. De úgy vélem. De a bizottsághoz intéztem a kérdést, de azt hittem, hogy a nevemet mondta, ezért reagáltam, elnök úr. De az európai fogyasztók fogják majd megfizetni ennek az árát. Senyor Garcia. Um, let me try to arrest the... Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy megpróbáljuk reagálni a felvetett kérdésekre. Először is, hadd mondjam el, az európai reagálás a pakisztáni válságra semmiképpen nem kizárólag kereskedelmi alapú. Hogyha megvizsgáljuk azt, amiben megalapodott az Európai Tanács, egyértelműen megfogalmazódott, hogy jelentős további humanitáris és fejlesztési támogatást is kell, hogy képviseljen a kereskedelmi ambíciózus intézkedéseken túl. Tehát ez már része volt a pakisztáni problémákra. Az Európai Unió már megállapodott abban, hogy azonnali humanitárius segélyként 320 millió eurót ad rendelkezés, nyújt Pakisztánnak az igen nehéz jelenlegi helyzetben. Másodszorban a parlament további adatokat, információt kért a javaslat elkészítéséről. Miért ezeket a termékeket választottuk ki, milyen gazdasági hatása lesz ennek. Megtesszük, remélem megértik, hogy a közölti információ bizonyos mértékig korlátozott, de van egy dokumentum, amely részletesebben elmagyarázza mindezt, és ahogy említettem, örömmel találkozunk az előadóval, hogy részletesebben megvitassuk a különböző területeket. Az etanol a textilhez képest. Az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban a következő. Ami a leg érintettebb textilipari termékeket illeti, ezek is ki vannak rekesztve a javaslatból, az etanol is. Pontosan azért, mert úgy gondoltuk, hogy olyan termékeket is be kellett vonni ebbe, amelyek fontosak a pakisztáni gazdaság diversifikációja szempontjából? Zsadó úr kérdése. A pakisztáni export bioetanol alapja a, a melasz. Ez nem azt jelenti, hogy a pakisztáni belső piacon kereskedelmi értékesítésre rendelkezésre álló cukor mennyisége csökken. Nagyjából a PRQ szint megfelel az export szintnek, és természetesen minden, ami a preferenciális megállapodás keretén belül exportra kerül, megfelel az Európai Uniós preferenciális szabályainak. Vannak rendelkezések a szabályozókban, amelyeket fel kell függeszteni abban az esetben, hogyha bebizonyításra kerül, hogy az Európai Uniós bioetanolra vonatkozó szabályokat nem tartják tiszteletben. Ezeket szívesen megtárgyalom majd részletesebben is. Az érintettekkel, ami a harmadik országok helyzetét illeti. Nyilván minden érintett országgal kívánunk tárgyalni a WTO-n belül, annak érdekében, hogy a WTO is gyorsan támogassa a javaslatot. Egy különösen kényes kérdés az volt, hogy milyen hatása lesz ennek a legkevésbé fejlett országokra. Ezért nem vettük be azokat a textilipari termékvám tarifákat a listára, amelyek oda tartoznak, amelyek a legkevésbé fejlett országok preferenciális vámtarifa listájához tartoznának. Ami az export országokat illeti, nyilván szükség van arra, hogy ők is részt vegyenek ebben. Úgyhogy nem akarunk arról tárgyalni, hogy hogyan fogjuk megnyerni például Indiát, Brazíliát, Kínát és más fontos VTO tagot, hogy megértsék, hogy miért van szükség erre a fellépésre ebben a rendkívüli helyzetben Pakisztánban. Nyilván egy csomó dolog fel vetődött, amelyek legitim témák, például, hogy mennyi ideig tart ez az egész, miért pont három évig. Hogyha a piachoz való hozzáférést javítani akarjuk, akkor legalábbis ilyen jellegű elbírálásra van szükség, egyébként ennek semmi hatása nem lesz. Ez három év de biztos vagyok benne, hogy erről teljesen legitim vitát folytathatunk a, bíró, a szakbizottságon belül, és a tagállamokkal is, mert szeretném tisztázni, hogy ez pillanatnyilag még csak egy bizottsági javaslat. Az Európai Tanács felkért minket arra, hogy ezt készítsük el, de nyilván lesznek tagállamok, amelyek a javaslat konkrét területeivel kapcsolatban kérdéseket fognak feltenni a védzáradék kérdését, illetve az, hogy mi lesz a vám tarifákkal, az export vámmal, hogy mi a helyzet ezekkel. A pakisztáni hatóságuknak már említettük, hogy az Európai Unió foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgyhogy azon teretek ezek, ahol biztos vagyok benne, hogy együttműködünk majd, hogy gyorsan fogalmazzuk meg a javaslatot, és részletesebben foglalkozhassunk a kérdésekkel. Őszintén szólva el kell mondanom, az Európai Bizottság relatíve keményen áll a kérdéshez, úgyhogy nem igazán látjuk annak lehetőségét, hogy a továbbiakban csökkentsük a listán szereplő tételek számát. Egyrészt ambiciózus csomagra van szükség, másrészt figyelembe kell venni az európai iparág kívánalmait, Ha tovább csökkentenénk a listán szereplő tételek számát, akkor már ennek az egész csomagnak semmi valós hatása nem lenne a pakisztáni gazdaságra. Úgyhogy remélem, hogy nem akarják majd csökkenteni annak az értékét, amit itt javasoltunk. Köszönöm. Ezzel zárul az első vita ezen kérdésben. becsült kollégák. Természetesen visszatérünk még erre. Mindenki örömére. Tovább lépünk a következő kérdésre. 8-as és 16-os együtt beszélünk erről a kettőről, az egyik EU Új-Zéland, másik EU, EU EK Ausztrália, két különböző országgal, de hasonló megállapodás. Jó magam vagyok mindkét jelentéstervezetnek az előadója, amelyek roppant hasonlóak, csak az országok nevét kellett nem könnyű dolgom volt. A parlamentet arra kérték, hogy eh, eh, jóváhagyásunkat adjuk a meglévő eh, kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról, módosításához. A célja ezen módosításoknak az, hogy javítsuk és egyszerűsítsük a meglévő megállapodások működését, amelyek még 90-93-ban léptek életbe, 11 évvel ezelőtt eljárt felettük tehát az idő. A kölcsönös elismerési megállapodások meg a bizonyos szabályozott termékek megfelelőség értékelésével kapcsolatos kölcsönös elismerésről szólnak, hogy a nevük is mutatja annak érdekében, hogy ne kelljen az export tálás előtt újra bevizsgáltatni bizonyos termékeket, tehát technikai akadályokat bont le, miközben környezetvédelmi és közegészségügyi szempontokat szem előtt tartunk. A parlament véleményét kérték, jóváhagyását ez a módosításhoz, amely nagyobb rugalmasságot adna az, ahhoz, hogy a szükségtelen szigorításokat eltüntessük, töröljük, illetve a megállapodások könnyen működtethetőbbek, végrehajthatóak legyenek. Ezen túlmutatóan az gyógyszer termékek, illetve gyógyászati eh, eszközök eh, listája, mm, melléklete is felülvizsgálatra átírásra került, hiszen az elmúlt 11 évben igen sok eh, változás történt ezen termékek területén, frissíteni kellett tehát ezeket, és az azóta hozott jogszabályok is kihatással vannak ezekre a kérdésekre. Pénzügyi hatása ezeknek nincsen, előadóként üdvözlöm ezen módosításokat, hiszen ez csak javíthatja a megállapodások működését, és azért azt javaslom, hogy adjuk jóváhagyásunkat ezen módosító megállapodásokhoz. Nem tudom, van-e valakinek ehhez a, az érdekfeszítő témához bármiféle hozzáfűzni valója. Az árnyék előadó Christopher Fjellner kollégám. It's hard not to agree with what you just said. Talán kivételesen egyetértünk. This time I definitely agree with you. Igen, elnök úr, ezen azon ritka alkalmak egyike, amikor egyetértek önnel. Fe, ez, ezen jelentések apropóján érdemes arra beszélni, hogy hogyan fogjunk ezekhez a kérdésekhez. Jó dolgokkal is foglalkozunk, nem bántarifa jellegű akadályok lebontása is a célunk, Talán formai oka, vagy jogi oka van annak, hogy e- előadót és árnyék előadót is ki kell e, nevezni ezen e, fontos kérdésekre, hiszen nem is tudom, hogy ez, ezekről érdemes vitázni, hosszú jelentéseket írni, ezeket minden hivatalos nyelvre lefordítani. Talán nem is az érdemi kérdésekről kellene beszélnünk, hanem az eljárás rendről, hiszen ez senki számára nem kényes, nem problémás, de talán ezt nem a bizottság kereteiben belül kell megejteni. De egyetértek önnel, elnök úr. Hát végre egy nem kényes, nem vitatott téma, bármi fontos is legyen. A szavazásra november 9-én kerül sor, feltéve, hogy a tanács készen áll addigra. A bizottság nevében Affer Lapien kap szót. Please, the floor is yours. Yes. Uh, thank you very much. My name, <coughs> my name is uh, uh, from DigiTrade. Uh, Köszönöm szépen. Artur Lopian vagyok a kereskedelmi főigazgatóságtól. Nincs sok hozzáfűzni valóm, ami ezt a jelentést illeti. Úgy vélem, hogy minden fontos elhangzott már egy ö, olyan kezdeményezésről van szó, amit mindenki akart. Az EU és új zöld közötti munka jól zajlik. Tehát az a cél, hogy ezt a megállapodást egyszerűsítsük, az akadályokat leépítsük. Egy rendkívül technikai jellegű és egyáltalán nem vitatott témáról van szó, természetesen rendelkezésükre állok, amennyiben kérdéseket akarnak feltenni, de egyetértek a jelentéstevővel, valamint az elnyék jelentéstevővel. Elnök, akkor tehát a vitát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban lezárhatjuk. A következő pont a napirenden eszmecsere Karel de Gucht kereskedelmi biztossal 17 órára irányoztuk elő ezt az eszmecserét, és a biztos úr csak 17 órakor érkezik majd. Ez azt jelenti, hogy túlságosan gyorsan dolgoztunk, ami nem jellemző ránk. Most 17 óráig egy rövid szünetet tarthatunk. Köszönöm. Okay, colleagues, let's uh, resume our proceeding. Kedves kollégák, folytassuk akkor az ülést, és örömmel üdvözlöm a kereskedelmi biztos Aland Grutot. Ez alkalommal nagyon sok fontos téma került fel a napirendre. Az EU kereskedelmi politikának jövője, a pakisztáni kereskedelmi preferenciák, bár ezzel már foglalkoztunk a bizottság jelenlétében, az tárgyalások, az ESP szabályozás, az Európai Unió külföldi befektetése és a Transatlanti Gazdasági Tanács. Nagy örömmel tapasztalom, hogy a biztos úr már rendszeres vendégünk. Rendszeresen ellátogat hozzánk, és gyümölcsöző eszmecserét folytathatunk vele ezekről és más kérdésekről. Azt is el szeretném mondani, hogy a Mercosur tárgyalások is a csomagba tartoznak, de talán erről majd máskor is tudunk beszélni. Most a biztos úrnak adom meg a szót, ezt követően pedig a különböző frakció képviselőinek. Még egyszer köszönöm, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézésüket kell kérnem, hogy elkéstem, de A VTO főigazgatója, Pascal Lamy úr, látogatott el hozzám, ő maga is egy kicsit megkésett, így aztán csúsztunk mindannyian. Strasbourgban a múlt heti plenárison három nagyon fontos vitát ö, folytatunk a kereskedelmi kérdésekről. Az Európai Parlament történetében első alkalommal került sor ö, szerdán arra, hogy egy egész estét erre a témára szántak, bár a La Petite France-ban egy kedélyes kis étteremben folytattuk le ezt a vitát, mégis nagyon pozitív fejleménynek tartom, mert a parlament most már teljes körű játékosként vesz részt ebben a munkában. Nagyon fontosak a múlt heti kérdések, néhány szót azonban Pakisztánról is kell szólnunk, hiszen az elkövetkezendő hetek során önöknek is, mint szakbizottságnak foglalkozni kell ezzel a témával. Nagyra értékelem, hogy gyorsan kívánnak ezzel a kérdéssel, ezzel a rendkívül fontos kérdéssel foglalkozni. Mindannyiunknak gyorsan kell fellépnünk, hogy gyorsan és fenntarthatóan ö, heverje ki ezt a válságot Pakisztán. A kereskedelmi főigazgatósággal is megvitattuk ezt a kérdést, és szívesen válaszolok bármilyen további kérdésükre, aggályokra. Ami az aktát illeti, szeretném még egyszer elmondani, amit a múlt heti vita végén elmondtam, mert információteljes vitát kell folytatnunk, és bármikor szívesen eszmecserét folytatok önökkel erről a témáról, hogy rámutassunk arra, hogy hol vannak pontosan problémák. Foglalkozunk arra is, hogy miről is szól tényleg ez a megalapodás. A tudásalapú társadalom, mint fő adó ász a kezünkben védelméről. Az új kereskedelmi politikáról szóló nyilatkozat az Európa 2020-as stratégia keretén belül már fontos kérdéseket fogunk megfogalmazni november elején. Üdvözlöm a saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában, illetve az ezt követő vitát. Ami a jövőbeli munkánkat illeti, két fontos kérdésről szeretnék szólni. Először is a GSP szabályozás a jövőben. A bizottság most folytatja a hatástanulmányát ennek a témának, A hatástanulmányt felülvizsgáló testületünknek kell ezt majd megvizsgálni, majd a parlament elé terjesztük a, a jelentést. 2011 elején az általános preferenciarendszerek és plusz ö, helyzetéről ö, készül majd jelentés. Akkor remélhetőleg javaslatot fogunk tudni majd megfogalmazni a továbbiakra, 2011 első negyedévében. Célunk, hogy egyszerűsítsük, megbízhatóbbá, hatékonyabbá tegyük, mint eszközt a szociális és gazdasági fejlődés szolgálatába. Először is. Az előnyöket azokra kell koncentrálni, akiknek a legnagyobb szükségük van erre, a plusz program pedig továbbá, még átláthatóbbá teszi az eljárásokat, és biztosítja azt, hogy mindenki részt vehessen ebben a programban a preferenciák újrafogalmazásával. Először is az új intézményes kereteket szeretnénk megteremteni, nevezetesen a parlament nagyobb bevonását a kereskedelmi politikába, ami a beruházásokat illeti az adott szakbizottságok által megfogalmazatokat figyelembe vettem Morel jevelében szeptemberben. Várom a parlament véleményét a beruházási politikát illetően, és júliusban kívánok majd reagálni erre. Ami a jelenlegi tárgyalásokat illeti, figyelembe kell vennünk az időzítéseket a bizottság három, folytat, három tárgyalást folytat Kanadával, Indiával és Szingapúrral. A piachoz való hozzáférés és a beruházás védelem témájában ez mindenképpen az egész kereskedelmi kapcsolatrendszer számára előnyös. Reméljük, hamarosan reagálhatunk rá. Ezért folytatnunk kell ezeket a tárgyalásokat, és előre kell lépnünk ezek keretén belül. A bizottság tiszteletben tartja az Európai Parlament és a bizottság új kapcsolatait meghatározó egyezmény pontjai vonatkozásában. A tanácsban folyó tárgyalások, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációk, a módosított tárgyalási irányelvekkel kapcsolatban megfelelő időkeretben zajlanak majd le, széleskörű tárgyalásokat folytatva a jövő év elején minden partnerünkkel. Ez lehetővé teszi, hogy a bizottság teljes mértékben figyelembe vegye a parlament álláspontját, az európai beruházásokról a jövőben a három ország viszonylatában. Egy másik intézményes kérdés a komitológia. Egyértelmű üzenetet szeretnék közvetíteni, hogy semmi kétség ne legyen. A kereskedelmi politikát a komitológiai szabályoknak kell alárendelni, semmiféle átmeneti időszak nélkül. Most a jogalkotói fázisban vagyunk, a rendes jogalkotói fázisban. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy először a horizontális téren, majd pedig I trust that the European Parliament will fully support és más területeken is. Jó. Például az omnibus. Elnézést. Nagy kár, hogy az EU-USA csúcs előtt nem találtunk erre megfelelő dátumot, november 20-án ülnek össze. Bár ez nagyon jó alkalom arra, hogy újra felülvizsgáljuk ezt a dokumentumot, mert most már ez szélesebb körben kell, hogy értelmezésre kerüljön. Stimulálnia kell a munkát, hogy a transatlanti piacot jobban integráljuk. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy koordináltan álljunk a kérdéshez, illetve az innováció és a zöldebb gazdaság kihívásaihoz. Megfelelően kell koordinálni a hulladék terén a nagy fejlődő gazdaságok vonatkozásában. Nyilván egyik napról a másikra nem lehet ezeket a problémákat megoldani. Végezetül a kereskedelem és az emberi jogok kapcsolatáról szeretnék szólni. Holnap szavaznak ebben a témában, saját kezdeményezésű jelentés keretén belül. Nem vákumban kell ö, eljárnunk, és a kihívás számunkra az, hogy minden eszköznek ezeket a jogos ö, aggályokat is figyelembe kell venniük. Nyilván mindenkinek joga van tisztességes életszínvonalhoz. A kereskedelmi politika megfelelő ösztönzőket hozott létre, hogy ezt a kihívást is legyőzzük. De ezeken továbbra is el kell gondolkodni. De azért a realitások talaján kell maradnunk, azzal kapcsolatban, hogy mit érhetünk el és hogyan. Nem szabad elérhetetlen célokat ringatnunk. A kereskedelmi politika nem feltétlenül a legjobb eszköz. Erre bizonyítékok vannak. Ezen kívül a kereskedelmi politika másfajta célokat is ö, támogathat, például az EU saját politikáit. Köszönöm. of the political groups Hallgassuk a politikai frakció képviselőit, kezdjük az EPP-vel, mivel tudom, hogy nagyon sokan szeretnének hozzászólni, hajlandóak is szeretnének hozzászólni, ezért stopperral fogjuk mérni a hozzászólókat, hogy az önszabályozás működhessen. Az EBB nevében először Szaudrova asszony. vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy oly gyakran ellátogat. Volkswagen. <laughs> Good. Bon, peux parler français aussi? Beszéltek franciául is? Vagy ne? Jó. Dank, dass Sie so häufig. Köszönöm szépen, hogy olyan gyakran ellátogat hozzánk. Jónak találom és így megfelelően el tudunk beszélgetni egyes témákról. Az első kérdésem, és ezt valóban frakcióm nevében teszem fel, ön hangsúlyozza, hogy a komitológia a kereskedelem területén úgy kezelendő, mint más politikai területeken. Ez önnél egy teljes bizonyosságnak tűnik, nos őszintén szólva, a kereskedelem nem egy olyan szakpolitikai terület, mint az egyéb, például a külpolitikai kapcsolatok. Sajnos ez egyfajta ö, interfész a gazdaság és a külpolitika között, mert mint a kereskedelem, és a frakcióm itt mindenféleképpen különbségeket lát. Úgy vélem, hogy talán egy gyakorlati együttműködést kellene találnunk ezen a területen. A második pont. Az utóbbi időben és most ismételten számos bilaterális megállapodásról ejtett szót, illetve tárgyalások folynak bilaterális szinten. A közelmúltban nem hallottam öntől a VTO-ról, most viszont megbeszélést folytatott Pascal Lamival, ha jól értettem. Lehet egyáltalán lehetőséget arra, hogy a Doha forduló lezárása valamikor eljön majd, hiszen évek óta foglalkozunk ezzel, és nem vagyunk bizonyosak abban, hogy ez a legjobb út az az, hogy mindenféleképpen ragaszkodjunk ehhez. Az utolsó pont egy többé-kevésbé informális találkozó során az amerikaiakkal többszörösen is elhangzott, hogy az USA és Európa alapvetően ugyanazokat az értékeket vallják, és kereskedelmi politikai témákban közösen kívánnak tárgyalni. Milyen konkrét lehetőségeket lát például, hogy Koreával szemben, vagy számos egyéb országgal szemben arra, hogy az USA-val közösen folytassunk tárgyalásokat? És nem erősíteni-e vajon ez az eljárásmód a nyugat álláspontját? Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to Katarina on behalf of the Socialists. And... Köszönöm. Most a Szocialista Frakció nevében Katarina Riff kap szót. Ja, most jön ide. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a komitológia felvetéséért. Örülök, hogy a bizottság erőteljesen fogalmazott a parlamenti álláspont vonatkozásában, és remélem, hogy a bizottság támogatja is ezt, főleg olyan területeken, ahol a tagállamok nem kívánnak előrelépni, és úgy tekintik, mintha a Lisszaboni szerződés nem is létezne, és a kereskedelmi politika az ővéké lenne teljes mértékben. Úgyhogy köszönöm biztos úr, hogy ezzel kapcsolatban elmondta, legalábbis ami a mi frakciónkat illeti, számíthat ránk a további munkában és a vitában. Nos, gyorsan. Pakisztán. Sajnos nem tudtam részt venni az előző vitán, úgyhogy volna egy-két kérdésem. Olyan ország ez, amely már 900 millió eurót exportál Európába, a textilen túl még 5 millió további terméket is. Ennek nyilvánvaló a hatása az európai iparban, illetve a harmadik országokkal, ra, amelyekkel kapcsolatunk van a mediterrán térségben, illetve Törökországgal. Ugye nem kell arról beszélnünk, hogy mit jelent a textil az európai iparban. Ugye volt erről szó néhány évvel ezelőtt a kínai textil vonatkozásában. Fölvethetném azt a kérdést is, hogy miért három éves ez a szabályozás? Lehetett volna egy év vagy kettő? Figyelembe véve, hogy hogyan alakul a helyzet. Aztán én úgy értelmezem, hogy ez egy ilyen valamilyen ö, burkolt megállapodás, és nyilván Pakisztánnak lesz ez előnyös. Többször is tárgyaltunk már Strasbourgban a múlt héten, a földrajzi viszonylatokkal kapcsolatban vannak aggájaink, ez ugyan nem változtat a helyzeten, vannak kérdéseink is. A szabványok fenntartása vonatkozásában, aztán a generikus gyógyszerek terén, az egyéni szabadságjogok, a repülőtéri utasok motozása, mert ugye a nemzetközi jogot tekintve, hiszen nincs harmonizálás, ha valaki utazik, és a, te, a számítógépe kereskedelmi értéket képvisel, akkor megbüntethetik? Hát egyáltalán mi értelme van ennek? Úgy látom, hogy ezen területeken semmi előrelépés nem történt. Ami a beruházásokat illeti, ez új téma számunkra, a beruházási csomag, amely néhány szabályozóra vonatkozik, aztán ott van a nyilatkozat, ebben a témában volt alkalmam beszámolni arról, hogy mi a helyzet, még csak a kezdet kezdetén tartunk, de ugyanakkor a ma megfogalmazott kérdések, a reciprocitás kérdése önnek. Mi a véleménye erről? Ez is érdekelne nyilván mi a helyzet egyes országokban. A külföldi közvetlen befektetések definíciójában mi a helyzet? Itt most mi a helyzet? Az európai szintek érdekesek, vagy pedig másképpen kell értelmezni? Ugye ennek nagy hatása van az egyes államok helyzetére, hogy mi a bizottság álláspontja erről. Ezen kívül, mivel nem csak magánbefektetők vannak, akik a különböző szabályozó szervekhez fordulhatnak. Mi a helyzet az államokkal, illetve a szakszervezetekkel? Nem lehetne ugyanolyan szerepet szánni nekik? Tehát fölmerülnek ezek a kérdések bennem, de azt hiszem egyenlőre ennyi elég lenne a beruházások köréből, biztos úr. Ami a transatlanti helyzetet illeti. Ma fedezzük fel ezt a szövegezést, vannak ugyan pozitív jelek, de jó lett volna, hogyha a korábbiakhoz hasonlóan benne lenne egy prioritásunk a Boeing vonatkozásában. Nyilván a kölcsönös tisztelet, ami a hormonnal kezett marhahúsra is vonatkozik, illetve a különböző génmanipulált élelmiszerekre. Nos, mi az Európai Unió új politikát illeti, hát szerintem legutóbbi tárgyalások ezen a téren valós kudarcot vallottak. Én üdvözöm, hogy az iparpolitika is felmerül a kérdései között a bizottságnak. Ennek nagyon örülök, már is befejezem. És ugyanakkor el szeretném mondani, hogy tudik, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat, anélkül, hogy gondolkodna, Európa kész aláírni. Ott van Dél-Korea például, ez csak szolgáltatásokat hoz, és ez nem föltétlenül jelent olyan többletértéket, ami kellene, hogy jelentkezzen az ilyen megállapodások vonatkozásában. Nos, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönjük. Fél óránk maradt, ezért mindenkit arra kérek, a nagybecsű, nagybecsült kollégák közül, hogy mindenki korlátozza magát, korlátozza hozzászólását. Degókt úr, mikrofon nélkül. Okay, let's move on. It's, uh, yeah. Lépjünk tovább. Janik Zsadó a zöldektől. Sorry, sorry. Elnézést, Janik. Először a liberálisok. Maria Cernes parancsoljon kollégina. Uh, ne aggódjanak, nem fog hosszabban beszélni, mint az előttem szól, ezt megígérem. Euh, Csak négy kérdést szeretnék megfogalmazni, konkrét kérdéseket. Először is az akta vonatkozásában, a hamisítás elleni megállapodás vonatkozásában. Van egy alapfontosságú kérdés, a bizalom kérdés, ami felmerül ezzel kapcsolatban. Tehát mivel nem tudunk semmiről, csak a plegykákat halljuk, és szerintem nagyon jó lenne, hogyha átlátható lenne a helyzet. Mert úgy érzem, hogy ezen kérdések vonatkozásában a személyi szabadság, az internet és stb. stb. nagyon sok mindenkit jogosan ö, mobilizál. De emlékeztetnék arra, ö, hogy a hamisítás és a szellemi jog kérdése óriási falatok az elkövetkezendő évek folyamán, és ez túllép az internet kérdésén. Dél-Koreából most jöttem vissza. A Samsung minden importot az, iPodról betiltott hat hónapon keresztül. Cette question de propriété intellectuelle, elle est vitale. Nagyon fontos tehát a szellemi jog kérdése. Úgyhogy nyilván, mivel ilyen misztikum fedi ezt az egészet, kérdések fed, fogalmazódnak bennünk. Aztán a Mercosur bizonyára ő konstatálta, hogy nagyon fontos volt, hogy a múlt héten az állásfoglalásról szavaztunk az agrártermékek vonatkozásában, azért, hogy az állatok jólét, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem érvényesüljön. Ez rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy ez minden kereskedelmi politika vonatkozásában példát statuál. Úgyhogy nagyon örülök ezek miatt, és reciprocitást állapítok meg. De szeretném, ha elmondaná, hogy az Európai Parlament álláspontját a jövőbeli tárgyalások során a Mercosurban hogyan fogja figyelembe venni. Ez a második kérdés. A harmadik Pakisztánra vonatkozik. Nyilván felmerül a textil, az etanol és egyéb területek kérdése. Sadó kollega már ezt elmondta, és értem, teljesen jogosak ezek a kérdések az európaiak részéről. Értem azt is, hogy talán eredeti megállapodásra van szükség a Paki- Pakisztánnal, hogyha tényleg pozitív hatása lesz ennek magukra, pakisztániakra. Én azt szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kívánja értékelni azt, hogy tényleg jobban fognak élni az emberek a világ ezen részén, ez pozitívum lenne. Negyedik kérdés, csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy látják a kereskedelmi kapcsolatokat, és a híres reciprocitás elvét hogyan kívánják alkalmazni, amiről nagyon sokat hallunk, de a konkrét megvalósulását nem igazán tapasztaljuk. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Zsádó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Mivel az etanollal kapcsolatban ö, kettek fel nekem kérdést, megragadnám az alkalmat, és elmondanám, hogy nagyon aggaszt minket ez az etanol fejezet a sürgőségi tervben, hogy ezt így ajánljuk Pakisztán számára. És meglepődöm, amikor azt látom, hogy egy olyan tervben, amelynek a pakisztániakat kéne támogatnia, hiszen borzasztó élelmiszer bizonytalanság sújtja őket, akkor akár csak Brazíliában és egyéb területeken a világon, ezt nem úgy tesszük, hogy ez tényleg nekik legyen jó. Egy kicsit frusztrált is vagyok, mert én azt gondoltam, hogy a november 9-i dokumentumról fog beszámolni nekünk, a kereskedelmi stratégiáról, a 2020-as program vonatkozásában, de nem nagyon sokat beszélt nekünk erről. Úgyhogy jó lenne, hogyha tájékoztatna minket erről, hogy a Global Europe-pal hogy áll a helyzet, hogyan értékelik, mert a kollégám is azt mondta, hogy eléggé negatívan értékeljük mindezt, és ami az új stratégiát illeti, milyen következtetéseket von le ebből. Hogyan integrálja ezt az európaiak közötti vitába, akik eléggé kemények az export modellek vonatkozásában? Az európai kereskedelmi stratégia hogyan valósul meg a belső egyensúlyokban, mert ugye ott van mindig a német modell az export szintjén, mindig is folyik a vita európai szinten. Na most, hogyha a G20-ak Pittsburghi konklúzióját követi, ott van az Egyesült Államok, Kína és Európa, mi lesz a belső dinamizmussal, főleg ami az export struktúrákat illeti? Végezetül, mert mindig ez volt a szenvedélyem, ebben az új kereskedelmi stratégiában hogyan tudja az éghajlati kérdéseket ö, bevenni. Köszönöm szépen. Helmut Schultz from GUE. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, rengeteg kérdésem lenne, amelyek az előttem szólókhoz, amivel az előttem szólókhoz csatlakoznék, ezért három egy kérdésre korlátozom magam. Ön hogy milyen álláspontot kíván képviselni a tárgyalásokban, és a, a TEC következő tárgyalási fordulója globális kihívásokkal mit kíván kezdeni, és mik a fő kihívások a transatlanti kereskedelmi kapcsolatokban, nem csak két oldalú, hanem globális szempontból is. Másodszorban. Az Európai Parlament kéri, hogy a parlament képviselői is részt vessenek a tech tárgyalásokban. Ehhez hogy átláthatóbb és nyitottabb legyen Eh, ez a tárgyalás sorozat mindkét oldal parlament képviselői számára, kongresszus és az EP számára is. Az elmúlt héten Strasbourgban nagyon érdekes dolgokat mondott. Németben, németül úgy mondják, hogy az betűt is el kell olvasni mindig, hiszen abban van az ördög, mindig a lapaján az betűben rejlik a részletekben rejlik az ördög, a lábjegyzetben, ahogy tetszik. Van azonban még egy nyitott kérdés, Amerika ki akarja hagyni a, ki akar hagyni a szövegből bizonyos dolgokat, a generikus gyógyszereket ki akarja valószínűleg hagyni ebből a megállapodásból. Végezetül az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás is közeledik az ad megállapodásban a klinikai eh, teszt eh, adat exkluzivitása további problémákat eh, jelentene a generikus gyógyszereket gyártó cégek számára, hiszen ezen cégeknek saját klinikai vizsgálatokat kellene végezniük, és India esetében korlátozott képesség mutatkozik erre. Jó néhányszor beszéltünk erről, hogy az adat exkluzivitást, a szabványkiterjesztést és a határenőrzést az EU-India szabadkereskedő megállapodásból kihagyjuk. Köszönöm. First round, uh, William Dart. Kérdések első körét a William Dartmouth zárja, ha bekapcsolja a mikrofonját. This is the only forum where people ask, ask me to put the microphone on when I speak. Um... Ez az egyetlen fórum, ahol be kell kapcsolnom a mikrofont. Én is üdvözlöm a biztos urat. A első kollégám, hozzászólóm is dicsérte önt, hogy rendelkezésünkre áll, ilyen nyíltan átláthatóan beszél ezekről a kérdésekről. Sokan azt mondják, hogy a brit e, birodalom, eh, főként a, a, a jó nevesség hiánya miatt omlott össze. Nos, ez önről semmiképp sem mondható el biztos úr. Az együttdöntés kiterjesztése a parlamentre, a, illetve a kereskedelmi szerződésekre ez egyik új hatáskör, amit a Lisszaboni szerződés rengruházott, az átláthatóság általában jó dolog, és a következménye ennek majdnem mindig pozitív, hiszen általában minél átláthatóban dolgozunk, annál jobb a döntéshozata. Azonban fennáll a veszélye annak, jelentős veszélye annak, amelyre jó néhány példát láthatunk az INTA korábbi ülésein. A kollégáimhoz szólok most, mi szerint a kereskedelmi politika átpolitizálódik. Nem az, Euró- az európai fogyasztóknak nem érdeke, hogy a kereskedelmi politika átpolitizálódjon, hiszen mi éppen azt szeretnénk, hogy az európai fogyasztók érdekében egy valóban egységes kereskedelmi politikát folytassunk, és az ön feladata, ön az őre ennek az egységes kereskedelmi politikának, önnek kell megelőzni, hogy átpolitizálódjon a kereskedelmi politika. Van egy-két eh, megjegyzésem a két nemzetközösségi országgal kapcsolatban, amely különösen fontos Nagy-Britannia és a UKIP, azaz a pártom számára. Pakisztán az egyik. Mi támogatjuk a Pakisztánra vonatkozó javaslatokat, és el kell, hogy mondjam kollégáimnak itt ebben a szakbizottságban, hogy ezen javaslatokat csak ajánlani tudjuk a figyelmükbe. Arif úrnak, azt hiszem Arif úrnak, de ebben nem vagyok biztos, hogy azért három év, mert egy év kereskedelmi eh, preferencia könnyítés semmit sem segít, legalább három év kell ahhoz, hogy az exportőrök és a fogyasztók érezzék meg a hatását. Három év kilencszer annyi, mint egy év, még ha a matematika nem is így működik általában. Akik kifejezték az aggodalmukat ezzel kapcsolatban, azokkal nagyon szívesen leellök egy kávé, illetve egy csészete mellett, és elmagyarázom nekik, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. I'll say something about the harsh treatment of what we regard as the, the harsh treatment of Sri Lanka. Sri Lankával szemben nagyon keményen, mm, Sri Lankával nagyon keményen bánunk, de erről most nem fogok beszélni. Kár, hogy Joe Higgins nincs itt, és hallja azt, amit most fogok mondani, mi szerint a bal oldalon nagyon jól fejlett a kritikája annak, mi szerint az uniós eh, szubvenciók az agrártermékek kriptodömpingéhez vezetnek, azaz elárasztjuk a harmadik világot európai agrártermékekkel. Joe Higgins egy korábbi ülésünkön beszélt erről. A bizottság képviselői úgy tettek, mint amíg sosem hallották volna, teljesen lefagytak, miközben 30 éve beszélünk erről. Olyan évrendszerről van szó, amelyet a politika mi általunk betöltött, elfoglalt oldalán igen fontosnak tekintünk. Más területen biztos úr, igen dicséretes az ön munkája, de az agrártermékek és az uni, illetve a szubvencionált uniós agrártermékek exportjának kérdését jó lenne, hogyha ön is közelebbről megvizsgálná, illetve azt, hogy a fejlődő országokra milyen hatással vannak ezen exporttermékek. Köszönjük, a kérdések első köre ért ezzel véget. Hat óra múlt 10 percen, mondja az elnök úr, nyilván arra gondolt, hogy 10 perc múlva 6 óra, és még egy körkérdésre szeretnénk sort keríteni. Ön hogyan szeretne válaszolni ezekre, de úr? 25 kérdést kaptam, amennyire látom, mondja a biztos úr. Put forward by Mr. Uh, Arif uh, alone or something like uh, le Larousse des questions, no? Arif úr, az ön kérdését illetően. Let, let me start and then we will see okay. where we end up. Um, comitology, uh, madam. Tehát a komitológia eljárás, Krisztolt asszony, teljes mértékben helyes, hogy a kereskedelemnek vannak politikai szempontjai is, valamint a geostratégiával is összekapcsolódik egyes partnerek esetében, és másrésztről egy rendkívül technikai jellegű témáról van szó. A kereskedelem gazdasági jelentősége egyértelmű. Erről kimerítő vitát folytathatnánk. Egy dolog fontos, a Lisszaboni szerződés nem tesz különbséget ezen területek között. Jó magam, 25 évig dolgoztam ügyvédként, és mindig lehet magyarázatokat találni egy adott problémára vagy kérdésre, de úgy vélem, hogy a szerződés most itt van, és ott a kereskedelmet nem említik külön. Egyebekben egyetértek az által mondottakkal, a kereskedelemnek vannak politikai szempontjai is és nem ez az a dolog, ami a legjobban tetszik nekem a kereskedelem esetében. A vto val kapcsolatosan, nos tehát Pascal amival vitát folytattam, viszonylag gyakran ö, találkozom vele, és gyakran cserélünk eszmét telefonon is. Lehetségesnek tartom, hogy ilyen módon a vitát állandóan éli, élettel töltsük meg, az amerikai kereskedelmi partnereinket pedig meg kell győznünk arról, hogy ebbe a vitába erősebben bekapcsolódjanak. De egyáltalán nem olyan könnyű kitalálni, hogy az amerikaiak mit szándékoznak, mit gondolnak egyes kérdéseknél, ez egyáltalán nem olyan egyszerű. Egyes kérdésekben ki kell várnunk, meg kell vennünk, hogy ott milyen politikai döntések születnek, de minden esetre megállapodtunk abban, hogy a G20-as ülésen Szóban még egyszer vitázunk majd erről a kérdésről. Az amerikaiak ezt nem akarták megtenni, de aztán végül elfogadták ezt. Az Európai Unió pedig világos álláspontot fog majd elfoglalni ott. A tárgyalásokat a lehető leghamarabb le kell zárnunk. Az amerikaiakkal tárgyalni fogunk például a beruházási megállapodást, illetően Kínával, de szabad kereskedelmi megállapodásról nincs szó. Hiszen versenytársai vagyunk egymásnak. Európában jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy az, a szerződéseket be kell mutatnunk az Európai Parlamentnek. Az USA Dél-Koreával, Kolumbiával és Panamával szerződéseket kötött néhány évvel ezelőtt, de ezt még nem mutatták be az amerikai parlamentnek. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem lenne észszerűtlen együttműködnünk egyes területeken, például ami a beruházási megállapodást illeti Kínával, nos erről a legmagasabb szinten kell döntenünk. Aztán Keder Árif által feltett kérdéseket illetően. Nos, Arif úr, örülök, hogy megválaszolhatom a kérdését. Pakisztánt, illetően a három éves időtartamot illetően Nos, ezt az egy kereskedelmi ciklusba kell ágyazni, ezt az időszakot. És fel kell tenni a kérdést Pakisztán sorsával kapcsolatban, amikor a következő általános preferencia megállapodást kötjük, ez kézenfekvő, hogy felvesszük-e Pakisztánt, vagy sem, ebbe a megállapodásba erről döntenünk kell. Ami pedig az aktát illeti, Nos, ezzel kapcsolatban nem értem, amit megfogalmaztak. Nyolc hónapja vagyok kereskedelmi biztos, és már három vitát folytattunk az aktával kapcsolatban a plenáris ülésen, mindig ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és ezekre én mindig ugyanazokat a válaszokat adom. Mégpedig az, hogy itt semmit nem lehet kritikával illetni, ezek nyilvánvaló tények, de mindig újra és újra ugyanazok a kérdések merülnek fel, és Zárnesz asszony is ezt tette most, ami a földrajzi mutatókat illeti, nos, a e tekintetben jelentős haladást értünk el. az amerikaiak mindez ideig ezeket egyértelműen elutasították, de a legula, legalitási alapelv, a jogszerűségi alapelv és a szellemi tulajdon védelme megerősítendő a határbiztonságban is. Ezt az elvet rögzítettük most, és ez egy jelentős előrelépés. Hogyha valóban úgy véli, hogy lehetséges az amerikai akar tárgyalni, és egyenlőséget teremteni, ami a földrajzi mutatókat illeti, nos, akkor szívesen kinevezném önt kereskedelmi biztossal, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal. Nagyon sokáig jutottunk, és nagyon sokat elértünk a földrajzi mutatók tekintetében. A helyzet egyáltalán nem olyan rossz, tehát nem értem, hogy miért kapcsolják össze ezt a kérdést a szabadalmak és a generikus gyógyszerek kérdésével. Az akta teljesen világos, ami a generikus gyógyszereket illeti. Jelenleg vitát folytatunk erről a kérdésről. Egy vita zajlik az Európai Unió, India és Brazília között, és ezen vita során a jövőben remélhetőleg meg tudunk majd állapodni. Természetesen voltak nehézségek. Egy tagállam leállította a szállításokat a tranzitforgalomban, de világosabban nem fejezhetem ki magam e tekintetben. Remélem, hogy a jövőben a gyógyszerekhez való jutás biztosított lesz, hiszen a generikus gyógyszerekhez való jutás az egy alapjog, és ez a fejlődő országokra is érvényes. Abszolút ellenézni, hogy itt bármiféle korlátozást vezessünk be. Az egyéni szabadságjogok kérdését illetően ezt nagyon gyakran kifejtettem. Remélem, hogy a plenárison való szavazásig más álláspontot foglal majd el. Ez egyébként nem szerepel a szövegben. És az akta nem változtatja meg az anyagi jogot hogyha természetesen egy tagállam más korlátokhoz, más határokhoz ragaszkodik, és valamit ellenőrizett tekintetben, ennek, ehhez joga van, de ez nem az én hibám, nem az Európai Parlament hibája, hogy ez történik. Az aktánál nincsenek ilyen kiegészítő jogosultságok. Aztán Sajnos a, a múlt héten, a plenáris vita végén elmondtam, hogy egy szempont szinte soha nem merül fel, mégpedig az, hogy milyen jelentőséggel bír mindez a munkavállalóink, a kutatóink számára, hiszen több millió emberről van szó, akik a szellemi tulajdon védelmétől függenek. És mindig újra és újra elhangzik, hogy ha ki akarunk jutni a válságból, akkor erősebben kell dolgoznunk ezen a kérdésen. És most felmerül a kérdés, hogy ez milyen eredménye jár, hogyha a szellemi tulajdonjogot védjük. soha nem említik, hogy az akta milyen befolyással bír majd a foglalkoztatottságra. Aztán áttérek a beruházások kérdéseire. A beruházásokról beszélek, mégpedig a kereskedelem, kereskedelmi védelmi intézkedésekre korlátozottan az érintett vállalatoknak megfelelő közdésekre van szükségük, és én szívesen megfelelnék ennek a kérésnek, de túlságosan korai lenne most egy olyan bizottsági közleményről beszélni, amit a bizottság még nem fogadott el, de amint egy ilyen közlemény már készen áll, akkor részletesen tudok majd önök, kell erről vitázni. az, hogy a az átláthatóság, illetve a bizalmasság kérdéseit illetően, ugye ezek egymás ellenpontjai. Az Európai Bizottság ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a szöveget közzétegyék. Az utolsó szöveg, a tokiói szöveg, amelyet négy napos, viták után, négy napos vita után tettek közzé. A szöveg tartalma és a hat fenntartás idézőjelben, amelyek európai oldalról voltak, három európai oldalról, illetve három fenntartás amerikai oldalról. Nos, felmerült az ombudsman kérdése is. Kérdezték, hogy az a véleményem, hogy az átláthatóságnak teljes körülnek kell lennie ezen tárgyalások folyamán. És a parlament soha nem helyezhet teljes körű bizalmat a végrehajtó hatalomba. Nos, erre a kérdésre nemet mondtak. A bizottság néhány dokumentumot titokban tarthat, hiszen egyebekben a tárgyalási pozíciója gyengülne. Mi minden lehetőt megtettünk, hogy az önök életét megkönnyítsük, ezt tettük a tárgyalások során, és most a bizottságnak kell tárgyalnia. És a főtárgyalókat nem hozhatom egy lehetetlen helyzetbe. Az a benyomásom, hogy a parlament itt csupán csak szakértőkből áll, mindenki szakértő az aktával kapcsolatban, ez a benyomásom. Nekem hónapokra van szükségem volt szükségem ahhoz, hogy az aktát illetően szakértővé váljak, sőt, még mindig nem vagyok teljes mértékben az, de úgy tűnik, hogy az, a képviselők sokkal ügyesebbek e tekintetben. Nos, ami a Mercosurt illeti, elfogadták, önök elfogadták az állásfoglalásukat, és hogyha ezt végrehajtanánk, akkor valamennyi kereskedelmi tárgyalást egyszerűen le kellene állítani az állásfoglalásokban szereplő feltételek egyáltalán nem felelnek meg a kritériumoknak, amelyek a WTO kritériumok. Ezek az egészség, a mi egészségünk, az emberek egészsége tehát. Aztán lehetnek etikai megfontolások is, ezt a véleményt osztom. De ez nem szerepel a WTO kritériumok között. Például, hogy az importokat le kellene állítani. A kölcsönösséget illetően pedig az ön véleménye az ahhoz vezetne, hogy mindent le kellene állítani. Itt különbség van, hölgyem, a között, hogy valaki valamilyen érvet támogat és az adott érv végrehajtható-e. Mert hogyha az adott érvet végrehajtjuk, akkor a tárgyalásokat le kell állítani. Persze lehet elfogadni állásfoglalásokat, és akkor ez szerint a bizottságnak valamennyi kereskedelmi tárgyalás le kell állítania. De a tárgyalásokat minden az önök által megfogalmazottakat tudomásul vesszük, ezek befolyásolni fogják a tárgyalásainkat, de a szöveget szóról szóra nem tudjuk átvenni, ez egyszerűen nem megy. Aztán Pakisztán illetően ismeri az intézkedéseket, és az Európai Bizottságnak van egy javaslata Pakisztánnal kapcsolatban az Európai Tanács kérelmére. Az Európai Tanács szólított fel minket arra, hogy nyújtsunk be egy javaslatot és hogyha nem tévedek, akkor az Európai Tanácsban valamennyi ország a legmagasabb szinten van képviselve, és a döntéseket egyhangulak hozzák. A csomag, amit bemutattak nekünk, egy rendkívül szerény csomag, és nyilvánvalóan senki nem ért ezzel egyet. Európában sokan azt mondják, hogy ezen túl kellene lépni, mások azt mondják, hogy ez túl messzire megy, és mások egyáltalán nem értenek ezzel együtt, mert nagyon sok problémát nem old meg ez a csomag, tehát senki nem ért végül is vele egyet, és az a benyomásom, hogy ez a javaslat végül is egyáltalán nem olyan ostoba, és megfelel annak, ami a jelenlegi pillanatban lehetséges, és ez az, amit el akartunk érni a kihatásai kedvezőek lesznek-e. Nos, ezt mérni tudjuk, ez nem egészen világos. Quisthold asszony elmondta, hogy itt természetesen egy politikai szempont is van, amit nem vehetünk félváról, de az állam és kormányfők hozták ezt a döntést mely szerint valamit be kell mutatnunk, és azt meg is tettük. Ami pedig a kölcsönösséget illeti, elnök úr, megpróbálom megválaszolni a kérdéseket, hogyha ilyen sok kérdést tesznek fel nekem. Nos, a kölcsönösség kérdését illetően jelenleg dolgozunk egy ilyen javaslaton. Világos elképzeléseink vannak e tekintetben, de mielőtt el tudunk fogadni egy javaslatot, egy tanulmány készítésére van szükség, és ez több hónapot is szám, erre több hónapot is számolni kell, és csak akkor tudunk majd egy pontos szöveget bemutatni. Ez legközelebb 2011. júliusában, vagy szeptemberében lesz lehetséges, a határidők miatt, amelyeket be kell tartanunk. Ez egy rendkívül politikai jellegű téma. Kicsit furcsának találom ezt, hogy a bizottságban annyira egyértelmű konszenzus uralkodik a tekintetben, hogy tegyünk valamit, és aztán ott vannak a 9 hónapos határidők, és csak 9 hónapot követően nyújthatunk be egy jogalkotási tervezetet. Ezt egy kicsit furcsának tartom, ezt az eljárást át kellene gondolnunk. De minden egyes vita során elhangzik, hogy egy további nyomonkövetési tanulmányra van szükség. Zsadon úr, az etanol kérdését illetően. Nos, Pakisztán nem nagy etanol termelő, ezért is mindig elhangzik a kritika, hogy csak textiltermékeket vettünk fel erre a listára, hiszen a legtöbb termék, amely Pakisztánból származik, textiltermék. És olyan termékeket is fel akartunk venni, amelyek nem textilek, hiszen különben az európai textilipar kijelenthetné, hogy csak mi szenvedünk ezen intézkedésektől. Nos, ezért tettük ezt és itt csupán csekély mennyiségről van szó. Amint elkészül a közlemény ezzel kapcsolatban, azt szívesen bemutatom majd önöknek. Soha nem értettem, hogy Németország ezen exportkritériumokat miért kritizálja, hiszen Németország egy exportőr ország, éppen ezért furcsanak tartom, hogy egy olyan hogy azért kritizálnak egy országot, mert egy adott ország export világbajnok. Újra nagy figyelemmel fordulunk az éghajlat kérdései felé, és ez megjelenik a közleményben is ez egy olyan szempont, amit egyre inkább figyelemmel kell kísérnünk. Nos, a teket illetően dolgozunk egy ütemterven, így módon lehetőségünk lesz arra, hogy közös megfontolásokat alakítsunk ki. A transatlanti kapcsolatok keretében ide tartozik a gazdasági válság, a pénzügyi válság, a gazdasági fellendülés, az a tény, hogy a világgazdasági súlypontja eltolódik, aztán itt van az innováció és az új technológiák témája. Um, a gazdaságaink aktualizálása. Jelenleg konkrét javaslataink is vannak, abszolút lehetséges, hogy ezen témákról beszélünk. A szabadalmak kérdéséről már szót ejtettem. Aztán Dartmoor úr az átláthatóság kérdéséről már világosan kifejezésre jutottam, hogy mi a ebben a kérdésben. Pakisztán kérdését szintén megemlítettem már, és a mezőgazdasági támogatások kérdését illetően, hogy vajon ez dömpingnek minősül-e. Nos, a, bizonyosan a múltban dömping volt, de nem szabad az, hogy versenytorzulás következzen be emiatt. Mi bizonyosan nagy mezőgazdasági termék exportőrök vagyunk, és mi nem vagyunk védkesek ebben a kérdésben. Köszönjük biztos úr, hogy ilyen kimérítően válaszolt a rengeteg kérdésre. Kérem, hogy tudnék, maradjon közöttünk pár percet, mert Sajnálatos lenne, hogyha három kollégától megtagadnánk a kérdezés jogát. Egy percre mindenki szót kap, és ön pedig két percet kap, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Így senki sem marad szomorú, senki sem érzi, úgyhogy belé folytattuk a szót. Árlem Dezir lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Három rövid kérdésem volna. Ö, először is a valatok, valuták háborúja. Hogyan tudna Kína, Egyesült Államok és Európa viszonylatában jobb paritást elérni? Ezen kívül önök között, például ön, aki a kereskedelmi területekért felelős, illetve a kollégája között, aki a valutákért felelős, nincsen vita azzal kapcsolatban, főleg a központi bankkal, hogy kell-e valamilyen más szabályozó tényezőt figyelembe venni a kereskedelem terén. Ami a reciprocitást illeti, az a benyomásom, hogy két vitáról van itt szó. Az egyik, hogy elfogadtuk az aszimmetrikus nyitást a fejlődő országokkal, a dohai vitára gondolok itt, ez fenn is tartja ezt az elképzelést. Tehát az a nyitás, amit tőlünk kérnek, az nem ugyanaz volt, mint korábban. De van egy probléma közpiacokkal. Ön a reciprocitást kérte, és igaza van. De nem kéne, hogy egy másik vitát ö, indítson ez be, ami a nemzeti politikákra vonatkozik, és itt most a közszolgáltatásokra gondolok. Erről a vitáról, e, erre a vitára már sor került. A reciprocitás vonatkozásában ez azt jelenti, hogy akkor a tarifák vonatkozásában a víz, elektromos áram, stb. visszavonulást tapasztalunk? Utolsó kérdés. Az új nyilatkozat jelentőségét illetően a fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, mi a helyzet a szociális kérdésekkel, és főleg a vállalatok szociális felelősségét illetően, hogyan kell viselkedniük? Mert a bizottság új nyilatkozatot készít ezzel kapcsolatban is. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A múlt heti pakisztáni vitát követően nem értettem, hogy először is persze támogatjuk a bizottság Pakisztánnal kapcsolatos javaslatait. Ez nem, ez nem fér kérdés. De a bizottság javaslat csomagja hogyan kívánja a legérintettebb, az az textilipart valahogy kiegyensúlyozni, kompenzálni. Nem tudom, hogy gondolkodtak-e azon, hogy hogyan tudják fenntarthatóvá tenni ezt a csomagot. Ahogy ön is mondta, mindannyian akta specialistákká váltunk, persze nem igaz ez, de a földrajzi eredet megjelölés kevésbé lesz védett, mint a, mint a védjegy. Ez munkahelyek elvesztésével is járhat. Erről mi a vélemény? És végül, de nem utolsó sorban, Enström kollega a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Mindösszesen egy kérdésem lenne. E, a aktában a földrajzéredet megjelöléssel kapcsolatban ön említette, hogy Amerika nem hajlandó bevenni az földrajzéredet megjelölést. Hogyha a 132-es cikket vizsgáljuk, akkor olvashatjuk, hogyha az egyik fél jogszabályai nem védik a szellemi tulajdonokat egy területen, akkor az akta keretében sem lesz ez védhető. Tudjuk, hogy Amerikában nem védett az eredet megjelölés, ezért tehát logikus, hogy az aktában nem lehet ezt bevenni. De korábban meg azt hallottuk, hogy mégiscsak a megállapodásban szerepelnek. Most akkor mi a helyzet? Kérem, erre válaszoljon. Köszönjük, biztos úr, pár percben, ha tud. Először is az utolsó kérdéssel kezdeném. Az akta nem a dologi jogot ö, változtatja meg, nem változtatja meg a dologi jogot a földrajzi eredet megjelöléssel kapcsolatban. Ezért Amerikában nem változtathatunk az eredet megjelöléssel kapcsolatos jogszabályokon. Az akta célja az, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályoknak érvényt szerezzünk. E, és ide tartoznak a földrajzi eredetmegjelölések is, amelyek először e, nem szerepeltek, de most már igen. De csak azon országokban lehetséges ez, ahol a földrajzi eredetmegjelölést elismerik eleve az akta szerződésben pontosan ez szerepel. Tehát a dologi jog végrehajtásáról. Nem lehet a határon ezt végrehajtani, hogyha nem létezik erre vonatkozó jogszabály a gyakorlatban. Ez tulajdonképpen főként Szingapurt illeti, ahol van egy nemzeti nyilvántartás a földrajzi eredet megjelölésekről, és végre lehet ezt hajtani határon, de a tranzit termékek és a végfelhasználók között valószínűleg különbséget kell majd tenni. Az Európai Bizottság éppen ezért próbálja elismertetni a földrajzi eredet megjelölést, de ez bizony nehéz falat, hiszen a legtöbb ország, illetve jó néhány ország egyáltalán nem ismeri a föld, földrajzi eredet megjelölést. Remélem ezzel világosan fogalmaztam. Kompenzáció az intetágazatnak, törjük a fejünket ezen, a plenárison is feljegyeztem ezen kérdését, vizsgáljuk, hogy erre van-e lehetőség, vagy sem. Kollégájának a földrajzi életet megjelölése kapcsolatos kérdésére pedig válaszoltam. Részleges tehát a földrajzi eredet megjelölés elfogadás egész egyszerűen, mert Gyurányországban ezt nem ismerik el. Az azonban nem igaz, hogy az akta következményeképpen e, e, munkahelyek szűnnek meg. Hát csak javulhat a helyzet, romlani nem romolhat, ezért az ön által elmondottakban belső ellen mondást látok, ami a valuták háborúját illeti. Van-e Franciaországban kereskedelmi intézkedés a kiegyensúlyozás szempontjából? Azt hiszem, hogy már a plenárison elhangzott ez a kérdés. Pillanatilag nincs javaslat kereskedelmi intézkedésekre, ahogyan ez az Egyesült Államokban van nevezetesen. A képviselőház szavazott az állásfoglalásról, most már csak arra van szükség, hogy a szenátusban is hasonlóképpen járjanak el, mert ugye együtt döntésről van szó, és az elnök dönt, de ezzel kapcsolatban jogszabály még nincs az USA-ban. Folyik a vita, de még döntés nem született. Reciprocitás? Igen. Olyan eszközzel dolgozunk, ami a közpiacra is ö, érvényes, de a közérdekű ö, piac is problémás. Itt nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, vannak irányelvek, és olyan irányelvek is, amelyeket most vitatnak, és nyilván ennek hatása van az elkövetkezendő időpillanatban, vagy amikor eljön ez a pillanat a nemzetközi kereskedelmi egyezményekre is. Hogy mi a helyzet a szociális aspektusokkal? Igen, megpróbáltunk ebben a nyilatkozatban minden aspektusra kitérni, a szociális, az a fejlődést is jelenti, úgy gondolom. És az a szándékom, hogy a kereskedelem és a fejlődés témájában egy külön nyilatkozatot készítsek, hát holisztikusan állunk ehhez a témához. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Eléggé kimerítő volt ez a találkozó. Talán egy kicsit kevesebb témáról kell majd beszélnünk a legközelebbi alkalommal. Biztosítani szeretnék mink önt arról, hogy egyáltalán nem irigyeljük a pozícióját, de persze imádunk kérdéseket bombázni önfelé a fejlődések, a tárgyalások alakulásáról, bár nem szeretnénk tárgyalást folytatni. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönjük a kérdéseket, és köszönöm önnek, hogy megpróbált mindegyikre válaszolni.